Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratung wieder auf. Good morning, dear colleagues. Let's go to vote. Nine o'clock. Are... 9 óra van. Jó reggelt mindenkinek. Nincs túl sok időnk. Szavazni fogunk, mégpedig arról, hogy az uniós költségvetés közféle reformjára való felhasználásának értékelése hogyan alakul. Brian Hayes jelentéstevő, aki nem szeretne hozzászólni. Szavazunk, sietünk. Mindenki tudja, miről szavazunk? Hayes vélemény. Illetve nem is vélemény, hanem saját kezdeményezésű jelentés egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes, okafogyott, négyes, két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, negyedik módosítás másik része, Meg vannak a szavazatok? Mindenki elhozta a kártyáját? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Három mellette, ellene. Hármas módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítva a hetes mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a hetest. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem, nem, nem, elutasítottuk, bocsánat. Igen, szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. hatos módosítás mellette, nem, nyolcas, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a nyolcas módosítást. The check is over. Lezárom a szavazást, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de jó lenne ellenőrizni. Mozgó célpontok itt a képviselők, mozgó képviselők vannak a teremben. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 15-ös és a 16-os egyformák mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as. Kettes kompromisszumot ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 20-as mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva 21 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva 22 mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Nem, elutasítva, egyértelmű. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük, de szerintem elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 24-est. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette. 25-öst elutasítottuk? Akkor visszamegyünk a 25-ösre, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 25-öst. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadó. Regi 1, nem szavazunk, Regi 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Reggi 3 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Reggi 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Reggi 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Reggi 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Regi 7-ről nem szavazunk, Regi 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Regi 9-ről nem szavazunk, Regi 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Regi 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Regi 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Regi 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Regi 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Regi 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik a teljes jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk egyhangulag. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most következik a vámellenőrzési berendezésekről szóló jelentés. Ália jelentéstevő eh, az IMKO-nak készített véleményről van szó, szeretne -e hozzáadni a, hozzászólni a jelentéstevő? Nem. Akkor kezdjük. Tizenegyes. Két véleményről van szó az integrált határigazgatási alap részeként történő létrehozás, tehát ez egy vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszköze. Ali úr véleménye. Tizenegyes pont a napi rend szerint, tehát 35-ös módosítás mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 36 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-est ellenőrizzük, jó. Ellenőrizzük. Lezárom az ellenőrzést, szavazást, és elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodás módosításról nincs ellenvetés mellette. El, ellenzi a mód, szóbeli módosítást. Jó. Mikrofon nélkül nem halljuk. Nincsen még ellenvetés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os okafogyott, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 49 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 50 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 8-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 64 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 65 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 16 mellette, ellene ellenőrizzük a 16-ost, Lezárom a szavazást elutasítva. Az ön szavazatát nem számoltuk? Jó, akkor bocsánat. Akkor 10-9 ellenében elfogadtuk. Rendben van, elfogadtuk. 17 mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 17-est. Lezárom a szavazást. Sajnálom, nem láttam. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, e kettest visszavonták, a teljes véleményről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 de mellette egy tartózkodás, és Tarantulat is hozzávesszük még a mellette szóló szavazatok mellett elfogadtuk 12-es napi rendi pont, vámügyi együttműködést szolgáló vámprogram létrehozás. Klinc úr szeretne hozzászólni, ha nem, akkor szavazunk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 2-es mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene ezt ellenőrizzük. Nem, nem, nem, elutasítottuk. Világos, világos. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 44 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 45 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 4, nem 6-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 46-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 47 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 48 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 60 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk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 ellene tartózkodás elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 27 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 28 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, 28-ast ellenőrizzük, Hiányzik egy szavazat. Lezárom a szavazást. Tarantúr, ön támogatja? Akkor ezzel elfogadtuk. Hát ez előfordul. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 30-ast. Lezárom a szavazást. Tarant Ellenzi? Elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodás. Önnel mi a helyzet? Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. 31-es volt ez, ellenőrizzük a 31-est. Lezárom a szavazást, egyértelműen elfogadtuk elnézést. 32 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Na, ellenőrizzük, jó, jó, jó, ellenőrizzük a 32-est, nem, mégis inkább talán elutasítottuk. Igen, egyértelműen elutasítottuk. És most záró szavazás a véleményről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 18-1 ellenében gratulálunk a jelentéstevőnek. Az utolsó szavazás javaslat a mezőgazdasági termékpiacok közös tervezésnek létrehozásáról, stb. stb. Csehovszki úr már csak egy oldal van hátra, hatos módosítás mellette, ellene elfogadtuk hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a négyest, elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A teljes véleményről szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 17-en mellette, egy ellene, gratulálunk, és ezzel lezárult a szavazás. Hogyha nem akarják meghallgatni Eh, a biztos urat, Modász biztos urat, akkor kérem csendben hagyják el a termet, de mindenkinek javaslom, hogy hallgassa meg őt. Ja, wir machen, wir machen weiter in der akkor megyünk tovább, folytatjuk. Üdvözlöm Mudász eh, biztos urat, nagyon örülök, hogy itt van velünk. 14. napi rendi pont, a bizottság mentesítése, kutatási költségvetés, az Európai Számbevőszék képviseletében Brenik Mayer úr ismerteti a számbevőszéki jelentést, és Brenning Mayer úr már is megadom a szót, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, Greszle asszony, tisztelt szakbizottsági elnök asszony. Alex Brenningmeier vagyok a számvevőszéktől, és szeretném ismertetni önökkel az ötödik fejezet, versenyképesség növekedés és munkahelyek fejezetet a 2017-es költségvetésből. Hoztam néhány szlájdot, hogy nagyon gyorsan megmutassam önöknek, hogy alapvetően milyen megállapításokat tettünk. Először is a fejezetben a kiadások összege 21,4 milliárd euró volt. Ezt ennek a nagy része a kutatásra esett, 53 százalék, azután közlekedés, energia, oktatás, űrkutatás, ezek kisebb arányban részesültek az összes kiadásból. Azt figyelhetjük meg a vizsgálataink során, hogy a kutatása 53% esik, 132 tranzakciót vizsgáltunk, ez a kutatások 91 százalékát tette ki, és az audit programoknak a 39 százalékát. Ezen a szakpolitikai területen különböző kedvezményezeteket találunk, egyetemeket, kutatóintézeteket, állami szerveket, magáncégeket, kis- és középvállalatokat, és ami szintén fontos, EU-n belüli és EU-n kívüli piaci eh, szereplőket, 18 eh, auditunk EU tagállamban, 5 pedig eh, nem EU tagállamban zajlott. Hogyha megnézzük az ötödik fejezetnél a hiba arányt, akkor egy lefelé mutató tendenciát látunk, tehát csökken a hiba arány 2017-ben, ez 4,2% volt. Az előző évekhez képest a csökkenés statisztikailag nem releváns. A idei mintavétel 130 volt, tehát 130 mintát vettünk. Az audit kontextusáról fontos tudni azt, hogy milyen szélesebb képet is vizsgálta a számbevőszék. Röviden ezt a következőképpen foglalnám össze. Azt látjuk, hogy a visszafizetések kapcsán több a hiba, és a számbevők megítélése szerint ez, ez már releváns különbségeket mutatott. Azt is megfigyeltük, hogy az FP7, a 7-es kutatási kerekprogram lassabban szűnik meg a tervezetnél, a Horizont 2020 tranzakciói közül még mindig kis arányban részesül a Horizont 2020 az EP 7-hez képest az összes kutatási tranzakcióból. Jövőre majd Kaszlovsz kollégámhoz fog tartozni ez a terület. Reméljük, hogy addigra változnak a számok, és sokkal nagyobb arány esik majd a Horizont 2020-ra a Horizon 2020 egyszerűsítésének köszönhetően. Fontos megvizsgálni azt is, hogy mi okozza a viszonylag magas hibarányt. Ugye ez egy kicsit frusztráló abból a szempontból, hogy ugye mindig is azzal számoltunk, hogy jelentősen fog csökkenni a hibarány. De azt látjuk, hogy 8 komoly hiba fordul elő és ez teszik ki a hibarány két és fél százalékát. Ez mind a kutatáshoz kapcsolódik, 5 az FP7-hez, 12 Horizont 2020-hoz, 6 azért keletkezett, mert a személyköltségeket nem korrektül számolják, számolták ki, tehát a személyes kiadások kiszámítása persze nagyon komplex, összetett dolog, és könnyű itt hibát vétni. Az is fontos, hogy öt állami szektorbeli kedvezményezetet találunk a magas kockázatú csoportban, és három magáncéget és a magánkezdeményezetek közül kettő KKV volt, egy pedig egy non-profit szervezet. Azt is fontos látni, hogy az EU kívüli kedvezményezettek aránya elég magas volt a magas kockázatú csoportban. Svájc, Norvégia, Tanzánia és az Egyesült Államok voltak ezek az országok. Két hiba esetében az Olafnak adtuk át a dossziét, és reméljük, hogy az Olaf fog tovább vizsgálódni. Összefoglalva, fontos megjegyezni, hogy a személyes költségek, eh, kiadások eh, jelentik a legfontosabb okát a hibáknak, és eh, ezen a területen javítani kell a programokon. Röviden ennek kapcsán még rátérnék az ajánlásainkra. Az első ajánlásunk az, hogy tisztázzuk a személyes költségek kiszámításának a módszertanát, bizonyos országokat alaposabban meg kell vizsgálni, hogy jobban meg lehessen határozni, mi okozza a problémákat, melyik országokban, mert így lehet majd ezeket kiköszöbölni. A kettes ajánlás a kezdezményezeteknek jobban kell ismerni az elszámolhatósági, támogatósági eh, szabályokkal, a végrehajtást, támogatási szerződéseket, alszerződéseket jobban kézbe kell tartani. Azután figyelembe kell venni az EIS inkább technikai jellegű ajánlásait. Ahogyan látják, elég nagy erőfeszítést igényel ezen a szakpolitikai területeken a hibák csökkentése. A számövőszék két erőfeszítést is tett, hogy az Európai Parlamentet és a bizottságot megfelelően tájékoztassa az egyszerűsítések eredményeiről. A jogalkotási folyamat során egy tájékoztató anyagot nyújtottunk be idén március 26-án az egyszerűsítésről, és közé tettünk egy audit jelentést is az egyszerűsítésről novemberben. Ezeket a jelentéseket a bizottsággal szoros együttműködésben készítettünk el, hogy rendelkezésre álljon az összes releváns információ az egyszerűsítéssel kapcsolatban. Reméljük, hogy ennek a munkának az eredményeképpen a jövőben a hiba arány jelentős mértékben fog csökkenni. A mellékleteket csak itt megmutatom, nem megyek végig rajtuk. Ez itt látják az összefoglalót, de ha elolvassák ezeket a példákat, akkor igazából meg fogják érteni, hogy eh, mik a eh, problémák, mi a problémák lényege. Ennyit szerettem volna elmondani, és örömmel várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen a bevezetőjét, és azt is, hogy ennyire világos eh, volt, amit elmondott. Mudasz urat és Bakhéve főigazgatót is üdvözlöm. Biztos úr, most néha szó parancsoljon. Köszönöm szépen, Greszle asszony. Ajala Szender asszony tisztelt képviselők, és természetesen tisztelt Brenning Mayer úr. Azt hiszem, hogy Mayer úr utoljára felelős egy kutatás és innováció tárgyú jelentésért. Ezért szeretném megköszönni az elmúlt néhány évben végzett munkáját, a jelentéseket, a külön jelentéseket, az innovációval kapcsolatos workshopokat, a tájékoztatóanyagokat. Valóban a működésünk több eleve javult az ön biztos biztatásának köszönhetően és sok sikert kívánok önnek a jövőben is. Örülök, hogy ma itt lehetek, és megvitathatjuk a 2017-es számvevőszéki jelentést. Meg vagyok győződve arról, hogy a kutatás és innováció rendkívül fontos Európa számára. Tudom, hogy nagy kihívás a eh, K plusz F eh, fejlesztése és az európai eh, források igénybevétele. Inkább egy kicsit informális eh, lesz most a tájékoztatásom. Szeretnék eh, elmesélni néhány történetet, eh, sikertörténetet a tavalyi évből, ami jól demonstrálja azt, hogy milyen hatása van a munkánknak. Nagyon büszke jelentem ki, hogy idén ismét egy Nobel-díjast is támogattunk. Hu az egyik kedvezményezetje a mi támogatásunknak is, és ő meg tudta változtatni azt, ahogyan a lézereket megítéljük. Például a rövidlátó emberek, mint amilyen én is vagyok, ugye miópia vagy szürkehályog gyakori probléma, a katarak. és fantasztikus volt látni azt, hogy ez a lézerkutatás alapvetően európai pénzzel valósult meg. A kutatásának a nukleáris fúzióra is van hatása az asztrofizikára, illetve a nanoanyagokra. Ez nagyon-nagyon fontos az Európai Unió számára, és ezt a történetet eh, jól lenne megismételni. Cedric Blancantal is eh, tudtam találkozni, aki rákutató, itt Belgiumban dolgozik, és az egyik nagy áttörés eh, kapcsolódik a nevéhez idén a rákutatás területén. Azt mondja, hogy két típusú sejt létezik, ezek gyakorlatilag a rák sejteket növelik, illetve az áttétekben van szerepük. Ez a két sejtípus teljesen eltérő, azt hittük korábban, és most megértettük, hogy az egyik sejt, ami a növekedési sejt, átalakulhat metasztázis sejté, és hogyha ezt a mechanizmust ismerjük, akkor ezt meg tudjuk akadályozni, hogy meg tudjuk akadályozni hogy az átételben szerepet játszó sejtek átalakuljanak növekedő sejtekké. Ezzel az áttéteket csök, lehet majd csökkenteni. Ez is Európai Uniós támogatásból valósult meg ez a kutatás. És végül a Max Planck intézetből találkoztam Peter Seaborgal, aki egy oltóanyagot fejlesztett ki, olyanok számára, akik eh, tüdőgyulladásban szenvednek, olyan tüdőgyulladásban, amely eh, streptokokkusz fertőzés következtében alakul ki, és sok millió halálos áldozata van. Eddig erre nem volt vakcina, és ő eh, ezt először is egerekkel végzett kísérleteket, és a Max Planck Pozzami Intézetben, tehát elő fogják állítani ezt az oltóanyagot. Ezek voltak a tudományjal kapcsolatos történeteim, de az innováció kapcsán is sok <laughs> ilyen történetem van. Eh, itt eh, ez az ő munkájuk, a tudósok munkája megváltozatta, ahogyan ezt a területet látjuk. Karen Dova eh, elnyerte 2018-ban az innovációs díjat. Ő kifejlesztett egy kis robotot, és ez segít az embereknek abban, akik, akik nem tudnak, nem tudják elhagyni az otthonukat, például gyerekek vagy beteg gyerekek, akik nem mehetnek el otthonról. És számukra ez egy, ez egy opció, hogy például torna gyakorlatokat nem tudnak, vagy fizikai tevékenységet nem tudnak házon kívül végezni. De Kerendova No Isolation projektjének köszönhetően a gyerekeknek most ad valamit, ami segít a gyerekeknek a tanulásban, más tevékenységekben. 650 gyereknek segít ilyen módon Európában. Tavaly Bulgáriában ezt láttuk, hogy például vakok számára is kifejlesztett egy tabletet, és ezt is díjaztuk. Ilyen történeteket nagyon fontos, hogy lássunk ezek a jövőnk szempontjából nagyon fontosak. Néhány héttel ezelőtt kidolgoztuk a bioekonomiai stratégiát, és egy zöld sál az a példa, amit most szeretnék ismertetni. Ez úgy néz ki, mint egy rendes sál, de igazából eh, fa forgács részecskéket alakítanak át textíliává. Ezen a területen vezetők vagyunk, és ezt a vezető szerepet a jövőben sem szabad, hogy elveszítsük. De mielőtt rátérnék a számokra, még szerettem volna ezt, ezeket a példákat elmondani. Mikor vizsgáltuk a 2017-es számövőszeki jelentést, és akkor há, visszafelé néztünk a múltba, de előre kell mindenek előtt tekintenünk. A lámjelentés innovációval kapcsolatos megállapításai fontosak, növelni kell az innovációs K plusz F kiadásokat, innovációs politikát kell kidolgozni, fontos beruházni olyan emberekbe, akik majd tényleg letesznek valami nagyot az asztalra, és fontos, hogy a globális kihívásokra is próbáljunk választ adni. A kutatás és innovációs támogatások a legjobb lehetőség a jövőre nézve. A saját munkánkat elemezte a számvevőszék, és a jövőre nézve javaslatokat dolgoztak át. Nagyon hálás vagyok Brinkemeyer úrnak a tájékoztatóanyagért, a briefing paperért, mert ez a briefing paper nagyon hasznos volt számunkra, és segített abban, hogy a Horizon programra jobban tudjuk kidolgozni a javaslatainkat. Ez pont a legjobb pillanatban történik, hiszen egy egyszerűbb, jobban végrehajtható végrehajtási stratégiát akarunk kidolgozni. Most idézem a, a jelentést. A legtöbb egyszerűség intézkedése az Európai Bizottságnak igen, az elnök azt kérő, hogy kicsit lassabban olvasson az úr elnézést is kér a tolmácsoktól. Tehát az egyszerűsítés intézkedések többsége, amelyeket a bizottság tett, valóban segítettek az adminisztratív terhek csökkentésében a Horizon 2020 kedvezményezetei számára. Bár a kívánt eredményeket még nem sikerült elérni, és még mindig lehet tovább javítani a helyzeten. Azt hiszem, ez egy méltányos következtetés és megállapítás a Horizon 2020-al kapcsolatban. A kedvezményezettek 85%-a szerint egyszerűbb lett a Horizon 2020, de még tovább kell lépnünk. Figyelembe kell venni a számvevőszék jogalkotási javaslataival kapcsolatos ajánlásait is, és elő kell készítenünk a program végrehajtását tehát a teljesítményre és a hatásokra tesszük a hangsúlyt, de ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkozunk a végrehajtási kérdésekkel. És így eljutottunk az idei hibarányhoz. A hiba arány az egész fejezetre vonatkozóan 4,2 ahogy ezt Brenning Mayer úr is elmondta. Ez nagyjából ugyanannyi, mint az megelőző évben, de van egy csökkenés. És emlékszem, amikor először jártam itt 2014-ben, ugye akkor 5,6% volt a hivarány, és remélem, hogy ez a tendencia folytatódni fog. Még több részt a hetes kutatási programnak tudhatók be a hibák, 53 tranz, a vizsgált tranzakció között az FP7-ből volt. A Horizont 2020 kapcsán az első becslések állnak még csak rendelkezésre. A 2017-es éves tevékenységi jelentésünkben ezek szerepelnek is. A reprezentatív aránya Horizont 2020 esetében 2,8 százalék volt, összevetve ezt ugye az 5 százalékkal, egy jó csökkenés. Az egyszerűsítések kapcsán, ugye elmondtam, hogy a Horizont 2020 programoknak még az elején állunk, vannak azonban arra utaló jelek, hogy a bevezetett egyszerűsítéseknek megvan a hatása. A maradány hibák esetében, és a figyelembe vettük a visszafizetéseket, akkor 2,24% volt a hiba aránya, a Horizon 2023 pedig az FP7-hez tartozó tranzakciók esetében amikor a jogalkotási javaslatot benyújtottuk a Horizont 2020-ra, akkor most kb. ennyivel számoltunk. Most visszatérek a számvevőszék jelentés megállapításaira. Egyszerűsítés kapcsán a számvevőszék elismeri, hogy az éves jelentés és a külön jelentés esetében is a Horizont 2020-nak egyszerűbbek a finanszírozási szabályai, mint az FP7-nek. Ugyanakkor azért sok hibára is rámutat a számvevőszék, a személyköltségekkel eh, kapcsolatos szabályokat még mindig nehéz megérteni és alkalmazni. Egyetértünk abban, hogy igen, ezt lehetne jobban csinálni, és a Horizont Európa végrehajtási szakaszára ezt sikerül elérnünk. A teljes elektronikus rendszerre álltunk át a Horizont programokkal kapcsolatban. Azután egyszerűsítettük a szabályokat, e, az indirekt költségekre bevezettünk egy általányt, egyszerűsítettük a visszafizetési szabályokat, és minden teljesen digitálisan zajlik. Valóban mindent tőlünk telhetőt megteszünk a visszafizetési rendszereket az egyszerűsítési jegyében um, közelítettük a kedvezményezettek saját költségelszámolási rendszereihez. Um, természetesen a beszámolással kapcsolatos követelményeknek meg kell uh, felelni. Létrehoztunk egy Európai Innovációs Tanácsot, ez az első ilyen pilót vagy kísérleti uh, program. Tehát jó úton haladunk. A második pont a hibák elkerülése. A számvevőszék rámutatott arra, hogy a kifizetések előtt meg lehetett volna akadályozni a hibák keletkezését. Mi ezzel tisztában vagyunk, ezért a kommunikációs, információs területen nagyobb erőfeszítéseket fogunk tenni a jövőben. Világosan kell látnunk azt, hogy a pénzügyi hiba az nem ugyanaz, mint a projektnek a hibája. De sok projekt, nagyon sikeres projekt esetében merülnek fel ilyen technikai hibák. Szeretném mindenkinek megköszönni a közreműködést, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Ayala Szentere jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Sí, eh, muchas gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az uraknak a felszólalásait. Nem tudom, hogy most sírjak-e vagy nevessek. Ez az utolsó mentesítési eljárásunk nem csak a számvevőszék szempontjából, hanem a biztos úr hivatalának szempontjából is. Eléggé rosszul is érzem magamat ebben a helyzetben, mert van egyfajta kódexünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó viszonyt ápoltunk önnel, ön részt vett teljesen nyilvánosan a pártkongresszusukon, és ezért remélem, hogy majd Lisszabonba is ellátogat hozzánk a frankció ülésünkre, és majd ott üdvözli a jelöltünket. Nos, a kódex rendkívül fontos, és azt gondolom, hogy teljesen függetlennek kell lennie a biztosaknak, de tehát itt nyíltságra van szükség. Ugyanakkor azt gondolom, hogy talán ez nem a legmegfelelőbb időpont volt erre a politikai megnyilatkozásra, mert hát ugye nem sokára választásoknak nézünk elébe. Ön ide látogatott, mintha legalábbis az itrében ülnénk, és a sikertörténeteket meséli el nekünk. Egyébként ennek nagyon örülünk, és tényleg ez egy jó dolog. De ugyanakkor felmerül bennem egy kérdés, nem tudom, hogy esetleg mennyire láttak olyan projekteket, amelyek a Nobel-díjhoz vagy más sikertörténetekhez kapcsolódnak, de azért a 4,2%-os hiba határ azok után, hogy most már évek óta megpróbáljuk javítani a helyzetet, és ez szerintem továbbra is nagyon magas arány, és hát itt azért ez több 100 millió eurót jelenthet csak a hibák szempontjából. Most itt nem az Olafra szeretnék utalni, de biztos vagyok benne, hogy más Nobel-díjasokat is tudnánk támogatni ebből a pénzből, ami nem jó helyre jutott el, vagy akár még vissza is kellett fizetni. Úgyhogy ez azért sajnálatos, Nos, nagyon jó az, hogy ön a sikerekről beszél, de hát nem csak az eredményekről kell beszélnünk, hanem sajnos a kevésbé sikeres projektekről is. Az, hogy csökkent a hiba határ, az jó, de azért ebben az évben még növekedett is egy egészen picit, de mégiscsak növekedett, és hát azért ez nagyon sokat jelent, hiszen önök több milliárd euró felett diszponálnak, úgyhogy ezt nem engedhetjük meg magunknak. Mayer úrnak azt szeretném mondani, hogy egy kicsit olyan, mint leestünk volna a Santiago-i lóról. Önök az Olafnak megküldték, ugye ez az utolsó a mentesítési eljárás, úgyhogy Ez nem jól működött. Rendkívül nagy problémák voltak, és hát azt gondolom, hogy azért itt mélyebben meg kellene vizsgálni ezeket a helyzeteket, tehát az összes esetből tanulnunk kelleni, kellene, de most próbáljunk meg azokra a problémákra koncentrálni, amelyek még mindig nem kaptak megoldást, és a szemvevőszék idén azt mondja, hogy továbbra sem jobb a helyzet, tehát az, amiről önök beszéltek, ugye itt nem csak személyzeti költségekről van szó, bérköltségekről, hanem hát ugye vannak emberek, akik elmentek nyugdíjba, vagy, vagy szabadságon vannak. Hát ez nekik jár, az ezzel kapcsolatos kifizetések. Ezek még továbbra is nagyon nehezen nyomon követhetők, hogy nem mondjam érthetetlenek. És hát aztán ugye nagyon sok olyan esetre hívja fel a figyelmet a számvevőszék is, amelyek a különböző tranzakciókkal kapcsolatosak, vannak olyan nem európai entitások, például svájci entitásokra gondolok. Nos, hát ezek továbbra is nagyon aggasztó jelek, és azt hiszem, hogy így a választások előtt ez rendkívül nehéz helyzetet eredményez. Persze lehet a Nobel-díjasokkal kampányolni, de azért még jobb lenne, hogyha kevesebb csalás és kevesebb hibahatár lenne. Úgyhogy a kérdésem a következő, hogyan kívánja ön a célegyenesben megoldani azt, hogy az eredmények javuljanak, mert azért a Horizon 2020-szal kapcsolatos eredménykilátások nem javulnak, ezt kimondta már a szembevőszék is, pedig szerettük volna javítani a helyzetet. Ami pedig az egyszerűsítést illeti, nagyon szépen köszönjük azt, hogy végre kaptunk egy táblázatot ezzel kapcsolatban, egyébként ezt már évek óta kérvényeztem, most végre megkaptam, Ezekből az adatokból pedig az derül ki, hogy a 25%-os közvetett költségek óriási pénzekről van szó. Az egyszerűsítés kapcsán mondjuk azt, hogy nem azonos elbírálás alá esnek. Másodszorban szeretném azt a kérdést is feltenni, hogy a 10 legdrágább projekt, amelyeket a 2020, a Horizon 2020 kapcsán már kifizettek, ezeket 100%-ban támogatták, 88 milliós projektről van szó, tehát nagyon kerek számok ezek. Ezeket miért támogatják százszázalékos formában? Én azt gondolom, hogy az európai programok esetében mindig van egy társfinanszírozási része, még a kapon belül is ezt javasoljuk. Úgyhogy engem ez érdekelne, hogy miért adnak százszázalékos támogatást ezeknek az egyébként irgalmatlanul drága projekteknek. Lenne még egy kérdésem, és erre is már többször utaltunk. Önök nem is tagadják, hogy az országokra lebontott specifikációk kapcsán végre megkaptuk ugye ezt az adatot, hogy kik azok az országok, amelyek a leginkább kedvezményezettjei az európai költségvetésnek. Nos, itt az európai programokra, kutatási programokra vonatkoztatva, az a kérdés merül fel bennem, hogy más országokban nincsenek kiválósági központok? Én azt gondolom, hogy Európában nagyon fontos lenne az, hogy igazságosak legyünk földrajzi szempontból is, mert ez is a kohézióhoz tartozik, és így lehet kiegyensúlyozottabb helyzetet elérni. Mert különben a jobbakat még tovább támogatjuk, ők még jobbak lesznek, és a kevésbé sikeres országok pedig mindig sereghajtók maradnak. Szerintem fontos lenne az, hogy azokat az országokat, ahol a válság a legkeményebben sújtotta a kutatást, támogassuk. Egy önhöz, tehát ön, ön biztos, és jó lett volna, hogyha a kutatás támogatás terén is igazságosabban járnak el. Persze, nem olyan nehéz Oxfordban, az Imperial College-ban, akárhol is legyen az, ö, okos projekteket létrehozni, de én azt gondolom, hogy Barcelonában is vannak ugyanolyan okos kutatók, és lehet, hogy ezt a több milliót vagy 100 milliót, amit ezek a kollégiok kapnak minden évben, más is megkaphatná. Mit tesz ön annak érdekében, hogy a Horizon 2020 megvalósítása érdekében ezeket a nagy egyensúlytalanságokat megoldja, hiszen sokan bíznak önben, és szeretnénk elérni azt is, hogy ezt a fajta brutális földrajzi megosztottságot meg tudjuk szüntetni legalábbis a következő MFF kapcsán. A jók azok jók, ezt már most is tudjuk. De Európában arra van szükség, hogy mindenhol támogassuk a brilliáns elméket, és ehhez nagyobb kiegyensúlyozottságra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen, hadd utaljak arra, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy van egy ilyen excellencia, kiválósági program. A kutatási program, ez kiválósági program, és nem, ki, nem kohéziós program, az, eh, ahol itt az a lényeg, az olimpiai elf, hogy lényeg a részvétel. Mikrofon nélküli hozzászólás. Jó, hát ez a probléma már gyakran felmerült, megadom a szót a biztos úrnak. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm a Szender asszony. Én azt hiszem, hogy ez az első alkalom uh, négy év alatt, uh, és ez az utolsó évem egyébként, amikor azzal vádoltak engem, hogy én párt, pártos politikát folytatnék ezen négy év során az SND, az ALDE és mások is meghívtak engem. Én mindenhová elmentem, és soha senki nem vádolt meg engem pártossággal. Úgyhogy azért finoman szóval meglep az ön megjegyzése, mert hát nagyon sok konferencián jártam, olyanokon is, amelyeket az önpárt családja ö, szervezett. Minden biztos elmegy egyébként a párt konferenciájára, amelyhez tartozik. Szerintem ettől nem kellene félnünk, nem kell démonizálni a pártokat, és egyébként én azt gondolom, hogy nagyon is jól együttműködtünk az elmúlt négy év során önnel is, a parlament képviselőivel, és semmiféle különbséget nem tettem pártpolitikai alapon. Tehát én nagyon örülök annak, hogyha Lisszabonba látogathatok, és ott a szocialista pártkongresszuson részt vehetek. Persze, ennek nagyon örülök, úgyhogy engem meglepett az, amit hallott, hallottam öntől. Másodszorban. Az is meglep, that we have 100% funding rates. Hogy ön azt mondja, hogy 100%-os finanszírozási rátákkal dolgozunk. Nos, hát én azt gondolom, hogy ez a szabályok része, 100% a közvetlen költségek és 25% a közvetett költségek esetében a finanszírozási ráta. Ebben semmi új nincsen, és semmi különleges nincsen ebben. A tagállami finanszírozásokkal kapcsolatos kérdése pedig már írásban válaszoltam. Tehát erre is már elküldtem a válaszomat. Megpróbáljuk továbbra is az egyszerűsítést, ezen továbbra is dolgozunk minden területen, amelyre ön utalt, és az 5,6%-ról 4,2%-ra sikerült küzdenünk a hiba határt. Ez nagyon szép eredmény. Én persze értem, hogy ön nem elégedett, de azért sokat javultunk, és nagyon sokat dolgoztunk az egyszerűsítésen. Tehát nem igaz az, hogy ezzel kapcsolatban semmi sem történt. Úgyhogy Én a négy év sikerében részesnek gondolom magam, úgyhogy értem a kérdéseket, de én nem látom itt annyira sötéten ezt a képet, sőt. Already finished? Kész? Yeah. Yes, uh, chair. Igen, kedves Elnök asszony, nézze! Négy éve vagyok itt. Állandóan megpróbálom elmagyarázni azt, hogy miket teszünk, milyen lépésekben gondolkodunk. Egy olyan programmal kezdtük meg a munkánkat, ami egyáltalán nem volt egyszerű, és nagyon bürokratikus volt. Ma viszont a tagállamokban mindenki elismeri azt, hogy sokkal egyszerűbb a rendszerünk, sőt, még akár egyszerűbb, mint a nemzeti programok. Vagyis elismerik azt, hogy mennyire jó a kutatási és tudományos program más programokhoz képest. Természetesen, kedves Ayala Sender asszony, én azért jövök ide, hogy a sikertörténetekről beszéljek, mert erre van szükségünk Európában. Ezeket kell úgymond reklámoznunk. Olyan sokan beszélnek rondán Európáról, hát akkor nekünk szerintem pont az ellenkezője a feladatunk. Én biztosként a sikereket szeretném hangsúlyozni. Természetesen tudjuk azt, hogy van még javítani valónk, de teszünk is érte. Úgyhogy azért nekem ez nagyon nehéz ez a helyzet, mert lehetek persze politikusabb is a válaszomban, de nem azért vagyok itt, hogy politikai gondolatokat osztak meg önökkel. Ma vajon jobb a helyzet, mint amikor megérkeztem? Szerintem igen, amikor 2014-ben érke- megérkeztem, 5,6% volt a hiba határ, most pedig 4,2% javult a tudományos világ helyzete. Erre is az a válaszom, hogy igen. Úgyhogy engem az ön megjegyzései nagyon nehéz helyzetbe hoznak. Köszönöm, Szala Franka képviselő. Köszönöm szépen! és köszönöm a biztosnak és a számvevőszéknek is azért, hogy eljöttek a mai napon ide a szakbizottságunkhoz. Kedves elnök asszony, azt szerettem volna mondani, hogy egy biztos szerintem nyugodtan elmehet egy pártpolitikai eseményre, hiszen az Európai Parlament elnöke, hét biztos, sőt az Európai Bizottság elnöke is részt vettek ilyenekre. Gondoljunk csak Hán biztosra vagy Hogan biztosra, a liberálisok is most találkoztak Madridban, és ott hét liberális biztos is részt vett ezen a pártkongresszuson, és egyébként pedig egy másik személyiség, Ság Dölor, akire nagyon nagy tisztelettel tekintek, szintén részt vett a szocialista párt kongresszusán azért a biztosok egyben politikusok is, úgyhogy egyértelmű az, hogy nem lehetnek pártatlanok, és amikor a biz, az Európai Számvevőszék előtt leteszik az esküjüket a semlegesség kapcsolatban, az a mindennapi munkájukra vonatkozik, ettől még részt vehetnek a pártpolitikai kongresszusokon. Szerintem itt egy mérsékelt és súlyozott megközelítésre van szükség, mert különben csak elnagyolt képet látunk. Szerintem tökéletes az, hogy a biztos a sikerekkel áll elő, és szerintem nagyon is elégedettek lehetünk azzal, hogy az Európai Unió ezen programon keresztül, amely egyébként igen nagy finanszírozást kap az Európai Uniótól, sikeres lehet. Sőt, akár még a Nobel-díj hoz is hozzájárulhat, vagy pedig a rákutatás eredményeit segítheti. Egyértelmű az, hogy a siker látható a hiba határ csökkenésében is, úgyhogy optimalizálni kell a személyzeti költségeket, ez világos, de kedves elnök asszony, én a biztos úrnak a következőket szeretnék mondani. Két kérdésem lenne hozzá. Az első, elolvastam a kérdőívet, és nem láttam a négy vagy az öt országon felül azt, hogy harmadik országok milyen arányban részesülnek a kutatási programokra szánt összegekből. Engem ez érdekelne az adatok alapján, és hogy milyen esetek kerültek az OLAF elé, én úgy látom, hogy itt a számok azért eléggé stabilak, tehát tavaly 33 ilyen eset volt, idén 39. Engem az érdekelne, hogy milyen módszertant alkalmaznak, és hogyan tudják nyomon követni ezeket az eseteket. Kedves biztos, van itt még egy adat, ami nekem felkelti az érdeklődésemet, ez nagyon relevánsnak mondható. Nem tudom, hogy esetleg valamiféle becslést adhat-e a gazdaságunk növekedésével és a, tehát a növekedéssel kapcsolatban az innováció ilyen szempontból rendkívül fontos, és azt kell, hogy mondjam, itt azért szerintem vannak aggasztó jelek, mert abból a 128 ezer szabadalomból igen nagy többségét a privát szférából kaphattunk, ez, több, ez nagyjából 70% fölötti esély volt. 25%-át adták ki egyébként a KKV-k, és csak 8 vagy 9%-át adták ki a közintézmények, kutatóközpontok. Engem az érdekelne, hogy ön ezt hogyan értékeli, hogyan értelmezi, és hogy a privát és a közszektorban is vannak finanszírozott programok, de szerintem a közszektor sokkal rosszabbul teljesít. És aztán a 23-as kérdés, amelyről Ayala asszonynal is beszéltünk már, valóban az én hazám azon tagállamok között első, ami a konnektivitást illeti, tehát a konnektivitásra vonatkozó kutatásokat. Egyetértek azzal, hogy itt a az összes tagállam részvételét támogatni kellene, és kiegyensúlyozottságra van szükség. Minden esetre világosak az adatok, amiket kaptunk, lefelé mutató tendenciákat tapasztalhatunk, úgyhogy van mit tennünk, és a jövőre nézve javíthatjuk mi is ezen a helyzeten. Köszönöm. Ja. Frau Kollegin Ayala. Ayala asszony, szeretne még röviden reagálni. Sí, sí, yo quería porque... Köszönöm szépen. Én voltam az első, aki azt mondtam, hogy nem az a probléma, hogy ön részt vett ezen, a probléma az ön nyilatkozatában állt, és miután Moedász biztost követem egyébként a közösségi hálón is, ezért engem meglepett az ő nyilatkozata, ahogyan Öttinger úr is meglepett, mert ő is elkötelezte magát. Itt nem a probléma, a probléma nem abban áll, hogy ön részt vesz ezeken a kongresszusokon, hanem az, hogy ott milyen nyilatkozatokat tesz. Nekem úgy tűnik, hogy azért önnek valamilyen módon semlegesnek kellene lennie, mert különben majd azt fogjuk gondolni, hogy amikor bizonyos kormányok megnyerik a lottóötöst, akkor fogják önök majd támogatni Salafranca úrral egyetértek azzal abban, hogy az nem probléma, hogy ön részt vett ezeken az üléseken, de azért Öttinger biztos is elismerte már azt, hogy ez lehet, hogy nem a legpozitívabb módszer. A Waterloo-i csatához hasonló a tanácsban a helyzet, de azért nagyon fontos lenne a semlegesség, a függetlenség, az, hogy ne kormányokat képviseljenek önök. Másodszorban. Igaz, hogy tapasztalható valami kis javulás, de 2017-ben viszont nem. Ahogyan a Horizon 2020 és a hetedik kutatási keresett program kapcsán én költségvetési um, bizottságként azt kell, hogy mondjam, hogy van itt probléma, igenis, és van probléma, mert nem én vagyok a számvevőszék. A számvevőszék uh, emelte ki azt, hogy itt uh, egyre rosszabbak az adatok. Ők mondták azt, hogy 2017-ről, 16-ról 17-re nézve egyre rosszabb tendenciák mutatkoznak. Ez pedig 2020 horizontjában, ennek a kontextusába belehelyezve tényleg problémás, és az OLAF előtt lévő ügyek is idén növekedtek. Tehát itt is egy növekedési tendenciát láthatunk, ezt pedig az adatok bizonyítják, és a számvevőszék hívja fel erre a figyelmet, nem én. Úgyhogy a belső auditunk is azt mondja, vagy az önök belső auditja is azt mondja, hogy a dolgok nem hogy javulnak, inkább egyre rosszabbul működnek, legalábbis 2016-tól kezdve biztosan ez a helyzet. És a számvevőszék is kimondta már azt, hogy nagyon nehézkesek a szabályok, ezeket nehéz megérteni és alkalmazni, és ezt a számvevőszék is kiemeli, Úgyhogy a következő pénzügyi kerettel kapcsolatos viták kapcsán is mondom azt, hogy egyszerűsíteni kell a helyzetet. A 25 százalék, hogyha ezt csak úgy odaadjuk bizonyos projekteknek, ez van, ahol akár 6 millió eurót is kitesz, tehát nagyon szép, meg jó dolog ez, a, ez az egyszerűsítés, de azért a kockázatokra is oda kell figyelni, hogy egy ilyen vörös zónába kerüljünk. Úgyhogy a kettő azért legyen kiegyensúlyozott, jogszerű, és ahogyan ön is elmondta, a jogi vagy a, a jogszerű dolgok sokszor bonyolultak. Ami pedig a területi megosztást illeti, <coughs> szerintem igazam van, nem lehet, hogy mindig ugyanazok kapjanak pénzt, azoknak is segítenünk kell, akik nagyon is okos kutatók, de mégis olyan kontextusban, olyan környezetben dolgoznak, amely nem segíti a munkájukat nem mindig a kutatási rankingeket nézzük, mindenki pontosan tudja azt, hogy Európában ezek hogyan is néznek ki, nem mindig ugyanazokat támogassuk. Jó, szeretnék még egyszer utalni arra, a nemzeti pártban nem lehet hivataluk a biztosoknak a bizottság kódexe szerint, magatartás kódexe szerint. És amíg ez nincs így, addig tulajdonképpen rendben van. Természetesen minden párt tagot meg kell hívni, mert a Európa gondolatát közvetíteni kell, és hát leginkább azok tudják közvetíteni, akik ezt ismerik, tudják, információval rendelkeznek, biztosok, vagy mi a képviselők, képviselők, én is megyek a párt kongresszusokra, a párt rendezvényekre, de sajnos a többi párt engem nem hív meg, nem is értem, hogy miért nem. Ez végül is egy fontos és jó esély Európa számára, de természetesen az is nagyon fontos, hogy Európában azt várjuk el, hogy pártokon felüli, pártokon túlmutató túlmutató nézőpontot képviseljünk, és közben meg Portugália nem a kedvezményezetek első helyén van természetesen, úgyhogy jó. De persze mindig téma ez az érdekkonfliktus, meg a kedvezményezettek kérdése. Én árnyék jelentéstevő vagyok, úgyhogy szeretnék én is feltenni néhány kérdést. Ez a táblázat a legnagyobb kedvezményezettekről, ez azért érdekes, ez persze erről már volt információnk korábban is, de minden esetre nagyon érdekes számokat látunk itt. A legnagyobb kedvezményezett az Egyesült Királyság, de az Egyesült Királyságot elveszítjük, sajnálom Richard. A britek tehát nagyon elő vannak a statisztika szerint az első tíz között, de aztán a 45-ös kérdésben felmerül még a fő kedvezményezettek kérdése Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, ez a kutatási intézmények számát tekintve nem furcsa, nem meglepő. Az első tíz egyetem között négy az Egyesült Királyságban van, és hogyha látjuk a, a Brexit egyezményt, akkor mégis tulajdonképpen ez marad a régiben. Mi a helyzet az egyetemekkel a jövőben? Hogy látják ezt? A kutatás szempontjából fontos, hogy az excellenciát támogassuk, támogassuk, nem lehet ott is kohéziót elvárni. A kohéziót a kohéziós alap az, az létezik, abból lehet pénzeket lehívni, hát hogyha jobb kohéziót akarnak, akkor használják másra, mint csak utakat betonozni. Lényeg az, hogy a Brexit-tel mi lesz. A második kérdésem pedig a Svájcra vonatkozik. A Svájc is több mint egy milliót kap. A svájciak nettó kedvezményezettek, ezt mondtam egyszer, de a svájci nagykövetnek megígértem, hogy ezt most már többet nem mondom, mert elmagyarázta nekem, hogy ez most már nem így van. Hogy látják Svájc helyzetét a jelenlegi kutatási keretben, a jövőbeni kutatási keretben? Aztán még felmerül egy kérdés, a pénzek lehívásával kapcsolatban a Horizon 2020-ból. Nagyon lassan megy a lehívás, ezt látjuk a kutatási keretprogramban is. Az FP7 még mindig fontosabb, mint a Horizon 2020, ez most közvetlen igazgatás, profit, profik, tudományos élet profi képviselői csinálják ezt. Miért nem megy jobban a lehívás? A kutatási keretprogramban rengeteg pénz van, nem tudják lehívni. Ez a kérdésem, miért van ez így? Aztán még egy dologban beszél, dologról beszélnünk kell, a csökken a siker arány a részvételt tekintve. Hogyan látja ezt? És Ashworth úr is kap szót, és aztán utána adunk még szót Stehovski úrnak, és utána a biztos úré a szó, Richard, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezek nagyon érdekes pontok. E, azonban mi Költségvetési Ellenőrzési Bizottság vagyunk, és a mi feladatunk a kiadások ellenőrzése a kutatási fejlesztés terén. Amikor megnéztem a mellékleteket és a példákat, amelyeket felsoroltak, engem meglepett, sőt, e, nagyon csodálkoztam, a részletességet tekintve még a munkavállalók időtervét is elemezték. 4 a hiba határ, hát ez is meglepő, hogyha a költségvetés ellenőrzésben még az emberek munkaidő statisztikáit is megnézzük, akkor ahhoz képest alacsony ez a hiba határ. Nagyon öröm, nagy örömmel hallottam az auditoroktól és a biztostól is azt, hogy az egyszerűsítésről beszéltek. Nyilván az ellenőrzés szempontjából nagyon fontos, hogy a költségvetés ellenőrzése megfelelő legyen, közben csökkenteni kell a terheket. A kérdés azonban az, hogy mi a hozzáadott érték, a munkaidő sítek, a munkaidő beosztási tervek ellenőrzésében. Ennek tényleg, erre tényleg szükség van? teljesen át akarják alakítani a támogatási ö, rendszert, általány összegeket akarnak fizetni. Én ezekkel a dolgokkal egyetértek, ezzel az egyszerűsítéssel egyetértek. Úgyhogy ö, szerintem végig kell gondolni azt, hogy hogyan támogatjuk a kutatást és a fejlesztést. Tudjuk-e biztosítani, hogy tényleg értéket kapunk a pénzünkért, mert különben nagyon fontos az, hogy eh, nagyon nagy pénzösszegről van szó, ezt ellenőriznünk kell, eh, de nem lehet az emberek beosztási idejét ellenőrizgetni, ez eh, teljesen elfogadhatatlan. Szerintem ennél inkább, ennél sokkal fontosabb lenne a közbeszerzési kiírások megreformálása. Köszönöm szépen, Stehovszki képviselő, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát akkor hadd hívjam meg önt most a mi eh, párcsaládunk rendezvényére, hogy ne mondhassa, hogy nem hívták meg. Nagyon fontos, hogy ott legyen, és magyarázzon meg ezt-azt. Főleg eh, Csehországban fontos az, hogy az érdekkonfliktusokról beszéljünk, hiszen nagyon nagy problémák merülnek fel ezzel kapcsolatban, és nem csak eh, a miniszterelnökünket tekintve. Na de viccet félretéve, most térjünk rá arra, amit itt hallottunk. Számos ellenőrzés esetén az eredmények érdekelnek bennünket, de persze nem csak az eredmények, hanem a költségek is, amelyek összefüggnek ezekkel az ellenőrzésekkel. És néha én attól félek, hogy a költségek magasabbak, tehát az ellenőrzés, tehát a költségek magasabbak, mint az ellenőrzés költségei. Egyes ellenőrzéseknél a kivételekre nem tértek ki. Itt attól olvastam, hogy kocsfotosságú munkatársak eh, mondtak fel, vagy mentek el, eh, túl sok teher hárult a pénzügyi osztály dolgozóira, és nem igazán tudták az ellenőrzést eh, komolyan elvégezni. pénzügyi információk elterjedését, terjedését, kiszivárgását is meg kellett akadályozni. Jó lenne erről hallani valamit. Emellett Svájcról is szeretnék hallani, illetve Oroszországról vagy Norvégiáról. Norvégia is részesedik a a kutatási programból? És mi a helyzet a szabadalmakkal? A szabadalmakkal is voltak már tapasztalataink, és ez azt mutatja, hogy túl hosszú az eljárás. Számos esetben az a helyzet, hogy a szabadalmakat e, másolják, lemásolják, még mielőtt lezárják, lezárnák Európában a szabadalmi eljárást. És itt most nem csak Kínára gondolok, vagy Kelet-Európára, Oroszországra, hanem az Egyesült Államokra is. És ezért szeretném kérdezni, hogy van-e javaslatuk arra vonatkozóan, hogyan lehetne ezt javítani. Sok pénzt fektetünk be a kutatásba, és aztán nem vagyunk képesek arra, hogy a kutatásból előnyt kovácsoljunk. Hogy, a kut- hogy az Európai Unió hozzáadott értékét ne csökkentsük. Ezekben az esetekben főleg engem főleg az eredmények érdekelnek, nem pedig a hiba határ. Ez most jelen pillanatban nem olyan fontos. Jelen pillanatban inkább az a fontos, hogy a kutatókat ide kössük ösztönözzük. Az a benyomásom, hogy a kutatás főleg Európa nyugati részében koncentrálódik, és ezért kérdezem, hogy tesznek-e valamit annak érdekében, hogy Kelet-Európában is fejlődjön a kutatás. Biztos úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, hogy milyen különböző, tehát különböző kérdésekkel, amelyek Szalafranka úrtól és Szeovszki úrtól részéről is felmerült harmadik országok jelentősége. Hadd mondjam el, hogy a tapasztalatunk a harmadik országokkal nagyon pozitív volt, ami a tapasztalatcserét, ez, cserét illeti, mert hiszen a tudomány globális, nagyon fontos, amit tanulhatunk tőlük. Svájc például az FP7-ben a teljes támogatás 4%-át kapta, Horizontból 2,6-ot, de 2,3-at befizetett. Mm, hogyha megnézzük ezeket a számokat, az országok befizetnek és kapnak pénzt. És egy dolog, amit felfedeztünk feltártunk az el, elmúlt években, az az, hogy voltak egyensúlytalanságok, egyes országok befizettek, az országok befizettek, egyesek többet vettek ki, mások kevéset kevesebbet. A Horizon Európa javaslatban meg akartuk ezt változtatni, és ezen dolgoztunk, hogy egyensúly legyen. Azt nem akartuk, nem arról van szó, hogy, hogy profitáljon bárki is, vagy profitot termeljen bárki is, hanem az együttműködésről van szó. Amit betesznek, annyit kapnak belőle. Ez tulajdonképpen tisztességes. És emellett egy igazgatási vagy kezelési költséget is fizetnek, hiszen a programot irányítani kell. Egy dolog, amiben külön, megkül, ami megkülönböztet bennünket Kínához, az Egyesült Államokhoz képest, ez a nyitottság, a nyitottság koncepciója, és azt mondjuk, hogy minden ország részt vehet, hiszen meg akarjuk osztani a tudást velük, és ők meg akarják osztani velünk. Amikor tehát ezekről a különböző országokról beszélünk, különböző harmadik or- vannak harmadik országok, társult országok, Izrael, Svájc, Norvégia például, ezek a top ligában vannak. De aztán vannak más országok, Ukrajna, Tunézia. Itt inkább a tudományos diplomáciáról van szó tudománydiplomáciáról. Ami nagyon érdekes ezekben az országokban, hogy például Örményországban voltam, nagyon érdekes szakköröket láttam, ahol az iskolásokat arra oktatják, hogy hogyan legyenek vállalkozók. Egy párizsi illetékes személy megismerte ezt az iskolát, ezt a rendszert, ezt az intézményt, és ezt Párizsban aztán megvalósította, hiszen tanult, és ezzel tanultunk az örményektől. Aztán Szalafranka úr, ami a csalást illeti, hát ez engem is aggaszt, és az éjszakai álmomat tönkreteszi. Teljesen támogatjuk az Olaf munkáját, ahogy ön is mondta, 39 eset volt 2017-ben, a főigazgató tud beszélni a munkatársak munkájáról, nem vagyunk abszolút senki sem ül ölbetett kézzel, senki sem öntelt, folytatjuk a munkát, a harcot a csalás ellen, és igyekszünk a lehető legjobb eredményre jutni a csalás elleni harcban, de ez mindig meg fog történni, mert az ember ilyen. A mi feladatunk az, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, modern IT rendszereket, amelyel a szabálytalanságokat föl tudjuk fedni, és a csalást. Egy dolog azonban biztos, nem látjuk a, rend, a szisztematikus növekedését a csalási eseteknek, ezt fontos megosztani önökkel ezt az információt. Ami az innovációt illeti, igaz, hogy a a közszférában nem működik olyan jól a szabadalmi eh, bejelentés, mint a magánszférában, de hogyan lehetne összehozni a köz és a magánszférát a szabadalmak bejegyeztetésére? Most eh, nem lehet mindent a közférától elvárni, a közféra és a magánszféra együtt eh, kell, hogy biztosítsa az előrelépést és az együttműködést. Ajánl a Szender asszony beszélt a határ szintjéről. Most én mérnök vagyok, egész életemben számokkal foglalkoztam. Brenik Mayer kollégával nem értek egyet, a 4,1% és a 4,2% közötti különbséget illeti. 5,6%-on voltunk, 4,1%-ra csökkentünk, és idén 4,1%-ról 4,2%-ra emelkedtünk. Bármelyik matematikus azt fogja mondani, hogy 4,1 és 4,2 között nincs különbség. Nem mondhatjuk azt, hogy növekedtek a csalási esetek, vagy a hiba határ, a trend az továbbra is azt mutatja, hogy csökkenésre került sor. Én nem látom a különbséget a 4,2 és a 4,1 között. Aztán Ayala Sander asszony azt is mondta, hogy vannak olyan országok, amelyeknek segítenünk kell. Én önnel hosszasan beszéltem erről. A javaslatunkban, a Horizon Európa javaslatban megdupláztuk a e, támogatást az excellencia terjesztése programokra. Amikor a javaslat a parlamentbe bekerült, én emlékszem, hogy beszéltünk erről, még egy milliárdot sem tett ki az eredeti e, javaslat, most két milliárdra emeltük. Most az elmúlt négy évben azt láttam, hogy ezek a nagy intézmények, például ezek a kiváló intézmények Németországban, vagy Barcelonában, vagy az Egyesült Királyságban, sok tudós, aki ott dolgozik, ők nem abból az országból, vagy nem abból a régióból érkeztek. Az Imperial College-ben Londonban 1500 professzor, tanár, docens, akik ott dolgoznak, ők nem brit állampolgárok. A mi országainkból érkeztek, egyszerűen csak úgy látják, hogy ez az intézmény annyira jó, hogy ott akarnak dolgozni. Ez Európában is, ez Európában így van. Segítenünk kell ezeknek az intézményeknek, hogy még jobb munkát tudjanak végezni. Miért helyezem erre hangsúlyt, hogyha Max Planck intézmény vagy a Fraunhofer kutató Portugáliába megy, Portóba megy például, akkor a két intézmény együtt tud működni, és a németek Portóba jönnek, és a portóiak Németországba mennek, Többet kell beruháznunk, befektetnünk ebbe, hogy az excellenciát, a kiválóságot terjesszük és megosszuk. A második dolog, amit el akartam mondani, az az, hogy mindig azt mondtuk, hogy jobban együtt kellene működni a strukturális alapokkal. És eh, létrehoztuk a kiválósági eh, tanúsítványt, és itt arról van szó, hogyha egy program a 2000, Horizont 2020-ból nem kap finanszírozást, akkor a strukturális alapokból kapjon finanszírozást. Ez eddig korábban sosem volt így, ez egy új dolog, most az elején nem működött olyan jól, most már sokkal jobban működik. A Horizont Európával kapcsolatban ezt kiterjesztjük, ezt a kiválósági tanúsítványt a Marie Curie-re és más programokra. Ezt, ez fontos volt számomra megemlíteni. Aztán kreszle asszony a legnagyobb kedvezményezettekről beszélt, az Egyesült Királyságról, a Brexit szerepéről. Nos, én azt hiszem, hogy bármi is a megoldás, amire jutunk, a kutatás, a kutatási programoknak szükségük van az Egyesült Királyságra, és az Egyesült Királyságnak szükségük van miránk. Kell találnunk egy módot arra, hogy együttműködjünk, hogy egy olyan programot hozzunk létre, amelybe beletartozik az Egyesült Királyság is. Hát persze ez nem azoktól függ, akik itt ülnek ebben a teremben, hanem attól függ, hogy meg sikerül-e egyezni az Egyesült Királysággal általánosságban. De ha megnézzük a számokat, azt látjuk, hogy az Egyesült Királyság alapvető és fontos probléma, pro, ö, ö, partner. De hogyha a az Egyesült Királyság kutatókkal beszélünk, ők ezzel egyetértenek, ők nem tudnak nélkülünk ugyanolyan kiválóságot elérni, mint velünk. A Horizont javaslatokban nagyon világosan fogalmaztunk a társult országokkal kapcsolatban. Korábban különböző formulák voltak a részvételre, módok. Most már egységes ez, hogyha valaki részt akar venni, akkor lehet, befizet a programba, mi is befizetünk a programba, és a harmadik országok is fizetnek a programok kezeléséért, kezelési költséget. Hogyha kiválósági programot akarunk, és hát ezt akarunk, azt gondolom, hogy ez mindenképpen így van, segíteni kell az olyan országoknak, amelyek nem annyira jók még, hogy előbbre jussanak, de közben a csúcson meg kell tartani a kiválóságot. És ez az, ami oda vezet, hogy Nobel-díjas tudósaink legyenek, olyan projekteket támogassunk, amelyek valóban változást hoznak. Úgyhogy ami az önkérdését illeti a siker arányt illetően, hogyha az 1 milliárd eurós javaslatot elérjük a Horizont Európára, akkor jobb arány lesz, mert több pénz áll majd rendelkezésre, és ez összefügg azzal, hogy a program is sikeres legyen, viszont eddig nem volt elég pénz minden jó projektre. A másik dolog az, hogy hogyan tudunk jobban együttműködni a strukturális alapokkal. Mert hogyha nem találjuk meg ezeket a csatornákat a strukturális alapokkal, akkor képtelenek leszünk erre. Hogyha nem tudunk egy projektben előrelépést elérni, például egy spanyol regionális projektben, amit nem tudunk támogatni mondjuk, akkor a strukturális alapoktól kell kérni támogatást, együtt kell működni ez, e, ebben és ez jobb siker arányt hoz majd. De a siker arány az valóban, a sikerráta tényleg problémás, annyira alacsony, hogy az emberek felteszik ezt a kérdést, hogy érdemese ezt még folytatni. De azt hiszem, hogy jó úton vagyunk, és azt gondolom, hogyha a 100 millió rendelkezésre áll, akkor jobb lesz a siker arány is. Ismerik az első fázist, a másik, második fázist, két fázison keresztül lehet eljutni a támogatáshoz, és nagyon elrettenti ez az embereket az, hogy mondjuk az első fázis után tovább jutnak, de a második fázis után csalódás éri őket, nem kapják meg a támogatást. Ezt valahogy javítani kell. Ashworth úr, Köszönöm szépen a megjegyzéseit. Azt gondolom, hogy az ön megjegyzései valóban egy kicsit hát újra visszahoznak minket a realitás talajára. Itt elszámoltatásról, elszámolásról van szó, ellenőrzésről, hibákról beszélünk, hibákról, amelyeket emberek elkövetnek, de ezek őszinte hibák, nem szándékos hibák, akik mondjuk például nem jó űrlapot töltenek ki az utazási költségelszámolásban, valaki, aki a munkaórákat számolja, de rosszul kalkulál, és emellett, hogyha megnézzük, hogy ezek a hibák mely területeken jelennek meg, ezek főleg a KKV-kban vannak az új résztvevők esetében, tehát hogyha nulla hibát akarunk, akkor azt mondhatjuk, hogy azok, akik még soha nem vettek részt, akkor azok ne is vegyenek részt. Hát ez, ez, ez, ez is egy megoldás, de én nem akarom ezt a megoldást, én azt akarom, hogy újak is legyenek, akik még soha nem vettek részt. Természetesen Ashworth úr, hát igen, jönnek ezek az új ö, ö, ö, résztvevők, pályázók, és persze, először töltik ki a papírokat, persze, hogy hibáznak. Néha úgy látom, hogyha ezt megnézzük, azt látjuk, hogy hát ezek az emberek, egyesek úgy látják ezt, hogy ezek mind csalni akarnak, ki akarnak minket játszani, ez nem így van. Itt van a tanzániai ö, projekt. Ezt, ezzel kapcsolatban egy nagy probléma merült föl, nem jól számoltak el, nem küldték be a költségelszámolásokat, de a Dicsiben dolgozók megkeresték ezeket az e, e, embereket, akik a falvakban ott dolgoztak és segítettek a szegényeknek, és faluról falura jártak, és ott nyújtották, a segítséget nyújtottak, akkor ez alapján azt mondhatjuk, hogy kiváló munkát végeztek a Tanzániában a terepen, a helyszínen dolgozók. Ott lehet, hogy nagyon jó munkát végeztek, az elszámolásban meg hibák csúsztak. Persze ez nem elfogadható, én nem mondom, hogy elfogadható, de mind a két oldalról meg kell vizsgálni a dolgokat, és bizony egyes esetekben amikor azok, akik elszámolási hibákat vétenek, magában az érdemi munkában meg nagyon nagy sikereket érnek el, és segítenek az embereknek. Ashworth úr, még egy dolog, amit próbálunk elérni, igyekszünk általány összegek kifizetésére jutni, hogyha általány összeget fizetünk, akkor nincs hiba, de ezzel kapcsolatban meg más problémák merülhetnek fel. Azt hiszem, hogy ennyit tudok mondani a kérdésekre. A harmadik országok és a társult országok listáját majd újra előveszem, és megnézem pontosan ki mennyit kap. Nem tudom fejből a számokat, Izrael tudom, Norvégiát nem tudom, ezt meg fogom nézni. Szelafranka úrnak elküldöm ezt a, ezeket a pontos összegeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök asszony a megjegyzéseit. A pártkonferenciákon való részvételre vonatkozóan, és ezt nagyra értékelem, hiszen azt gondolom, hogy fontos manapság részt venni szociális eseményeken, illetve részt venni társasági eseményeken, és remélem, hogy a jövőben a politikai pártokat nem fogjuk démonizálni, mert ez nem lenne jó a demokrácia szempontjából. Köszönöm. Ja, ich muss Ihnen sagen, Köszönöm szépen. Semmi problémám nincs az ilyen találkozókkal kapcsolatban, amik nyilvánosak, hogyha elmennek ilyenekre a biztosok. Gondolom az van az olyan találkozókra, amikről nem tudunk semmit, amelyek nem nyilvánosak, és tudunk időnként különböző rendezvényekről, nem önnel kapcsolatban, ne értsen félre. Az világos, hogy jövőre vonatkozó terveket kovácsolnak, lehet, hogy különböző alkukat köttetnek, de nyilván ez semmi köze önhöz. Köszönöm szépen a vitát és a sikereket. Egy kérdést szeretnék még feltenni. Németországban folyik egy vita a mesterséges intelligenciáról, és ezen a területen a Google és más amerikai cégek természetesen vezető szerepet játszanak a különböző egyetemekről, a legjobbakról a egyharmada, vagy akár a fele a hallgatóknak a Google-nél akar dolgozni. Most, ha ugye mi fontos a mesterséges intelligencia eh, szempontjából a eh, számítógépes kapacitás, és ebben Európa azért igazából nem az élen jár. El tudnám mondani, hogy milyen tervek vannak, mennyi pénz áll rendelkezésre a számítógép kapacitás növeléséhez. És aztán arról is beszélni kellene, hogy eh, ugye vannak professzorok, akik azt mondják, hogy jó az állam, finanszíroz sok mindent, nyugdíjakat, de a, az eredményeket mi a magán ö, ö, emberként vagy cégként akarjuk hasznosítani. Erről mi az ön véleménye? És ön szerint mire kell történni ahhoz, hogy a jövőben itt jobb eredményeket érjünk el? Miután más kollega nem kíván kérdést feltenni. Megengedtem magamnak, hogy miután van még egy kis időnk, hogy feltegyem ezeket a kérdéseket, és hadd adjam meg önnek rögtön a szót. Köszönöm, elnök asszony. Két dolog van itt, azt hiszem, amelyek nagyon fontosak eh, a jövőnk a tudomány szempontjából. Az első a mesterséges intelligencia, a másik pedig a kvantum technológiák. A mesterséges intelligencia kapcsán kétféle eh, módon eh, válhatunk vezetővé. Az egyik a szabályozás révén. Ugye mindenki azt mondja, hogy ha a szabályozásban élen fogunk járni, akkor vezetni fogjuk a mesterséges intelligencia kapcsán is a világot. E, vannak e, a világnak olyan részei, ahol a, az MI-ben azt látják, hogy a, az államok ellenőrizni akarnak mindent, de ez nem a mi látásmódunk. Mi szeretnénk létrehozni egy olyan szabályozás, ami az emberiség szolgáltába állítja a mesterséges intelligenciát. Mi egy olyan emmit akarunk, ami tényleg segít nekünk, embereknek. Milyen politikai döntéseket kell majd meghoznunk a következő parlamentben, hiszen ez a jövőre vonatkozó kérdés hogyan tudunk tehát egy olyan útra lépni, hogy azt mondjuk, hogy mi az emberiséget szolgáló mesterséges intelligenciát akarunk, és ehhez meg kell teremteni a jogalapot. Hogyha ez meg lesz, akkor az európai tudósok követni fogják ezt a tendenciát, mert a tudósok várják, hogy ez a politikai döntés megszülessen. A másik dolog ugye az adatok. A mesterséges intelligencia az semmi, ez egy általános célú technológia, mint amilyen a demokrácia is egy ilyen általános célú technológia. Tehát itt vannak az adatok. Az alatt a négy év alatt, amíg biztos voltam, azt hiszem Először akkor hallottam az amerikai televízióban sok jót Európáról, Fox News-ban például, és a CNN-en, amikor a GDPR-t megalkottuk. Tom Cook és mások is ezt mondták, hogy igen, igen, ezt kell csinálni. Ugyanis az adatok a méltóságunk fontos részét alkotják és ha a mesterséges intelligenciát fejlesztünk, ugye ami ez egy, csak egy általános célú technológia, akkor biztosítani kell, hogy az adatok teljesen rendben legyenek. Ma kihatár, kitölt be vezető szerepet a jövőre nézve, ugye Európa, és ez nagyon jó viszont ahol nem vagyunk vezetők, az a beruházások területe. És itt nagyon nehéz vezető szerepet biztosítani, mikor vannak olyan cégek, mint az Apple, vagy a Google. Ugye az Apple piaci értéke egy billió, ők többet tudnak beruházni, mint kormányok. Ezért nekünk is persze kell beruházni, de ismerjük a korlátainkat. Tim Cook, amikor idejön, akkor ő tudja, hogy a mesterséges intelligencia majd attól függ, hogy mi Európában milyen standardokat határozunk meg, hogyan szabályozunk, és ez nagyon fontos a parlament és a jövő szempontjából. Parlamenti képviselőknek lesz lehetősége arra, hogy alakítsák a jövőt, és mindenki Európára tekint. Ez azért is érdekes, mert ez, az európaiak eh, ezzel hatnak az egész világra. A Horizont Európa eh, kapcsán eh, szeretnék látni egyfajta missziót Európa számára, ami előre viszi a fejlődést. Aztán itt vannak a kvantumtechnológiák, a mesterséges intelligencia mellett ugyanis a kvantumtechnológia is borzasztó fontos, ez sokkal nagyobb még, mint a mesterséges intelligencia mert a mesterséges intelligencia attól függ, hogy bármi lehet az algoritmusok, az adatok függvényében. A kvantumtechnológia viszont egy nagy paradigmaváltás. Ugye itt van a nagy dolgok fizikája, itt van egy asztal, vagy egy pohár víz, akkor a klasszikus fizika alapján tudom, hogy ezek hogy viselkednek. De amikor lemegyünk mikro, nano, szintre, ott már a kvantumokkal kell foglalkozni. És elnézést, hogy megint egy sikersztorit mondok el, Delftben, nem tudom messze innen, megalkott hozták az első kvantum komputereket, és az illető elmondta, hogy olyan sok problémát nem tudunk még megoldani, még a leggyorsabb komputerrel sem, a legnagyobb teljesítő képességű komputerrel sem e, tudunk megoldani bizonyos gyorsasággal kapcsolatos problémákat. Mert e, itt nem arról van szó, hogy gyorsabbak legyenek a számítások, hanem vannak olyan részecskék, e, egyszerre két részecske, ugye ez a kvantum koncepciójának a lényege, egészen mini-mini pici részecskék alapvetően egyszerre máshogy viselkedhetnek, egyszerre lehet élő és holt, vagy nulla és egy. Ez nagyon nehezen fogjuk fel, még a mi saját intelligenciánkkal is, akkor ezt most a tudósok intelligenciára is értem, de ha ezt majd megértjük, vannak olyan problémák, amelyeket ma nem tudunk még megoldani. Bizonyos egyenletekre azért van szükség, hogy ne csak, hogy gyorsabban jussunk a megoldáshoz, hanem azért, mert eltérő viselkednek a részecskék és egy ilyen a kvantummal kapcsolatos fontos küldetés is nagyon fontos lenne. Az új nemzedéknél látjuk már, hogy milyen volt az élet az internet előtt. 50 év múlva majd úgy tekintenek vissza, hogy hát mi is volt ezek a régi komputerek, amelyek nem kvantumfizika alapon működtek. Nagyon fontos pillanatokat élünk meg. Lehet, hogy nincs ugyanannyi pénzünk, mint ezeknek a hatalmas magáncégeknek vagy konglomerátumoknak, de vannak tudósaink, és ezért kell beruházni ezekbe a tudományos programokba. Köszönöm szépen. Brenning Mayer úr. Köszönöm szépen. A kérdésére válaszolva, a magán és az állami profitot hogyan kezeljük a projektek kapcsán. Nos, itt meg kellene vizsgálnunk az egyik számövőszegi jelentést, ami az EIT-vel foglalkozott. Az EIT Budapesten az innovációt segíti, segítő abban, hogy projektek piacképesekké váljanak és nagy különbséget látunk az USA és Európa hozzáállása között, ugyanis az MIT tökéletesen magánalapon működik. Európában pedig van egy állami alapú, az innovációt támogató intézmény, az EIT. És még két fontos dolgot hagy mondja. Egyrészt a kapacitás, vagy eh, az európai kezdeményezések azon készsége, képessége, hogy az innovációt eh, elvigye a piacra, ez elég gyenge. Azt látjuk, hogy az EIT próbál ezen javítani. A számvevőszék eh, most elkezdett egy vizsgálatot KKV-k és innováció tárgykörben, hogy többet tudjunk arról, hogy hogyan is működik ez Európában, hogyan segíti Európát. De azt tapasztaljuk, hogyha ugye vannak sikeres startupok, pontosan abban a stádiumban, amit ön is említett. Mi történik akkor, amikor a nagy játékosok, a big playerek csak felvásárolják ezeket a startupokat utólag ugye, nevetséges, kevés, alacsony összegekért. Az innováció fejlesztése, támogatása rendkívül fontos, de itt vannak olyan jellemzők, amelyek veszélyt jelentenek Európa számára. Szeretnék hivatkozni az egyszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatóanyagunkra és a külön jelentésünkre. Ebben a, ezekben az anyagokban nagy figyelmet szenteltünk a regionális eloszlásnak. A regionális elosztás elég frusztráló abban a szempontból, hogy ugye egyrészt nagyon szeretnénk a fejlődést, a kutatást, fejlesztés, innovációt egész Európára elterjeszteni, másrészt viszont, ahogyan ez elhangzott szintén a vitában, a Horizont 2020 a kiválóságról szól. És valóban a kiválóság nagyon hasznos lehet, abból a szempontból is, hogy a projekteket jobban el tudjuk terjeszteni egész Európában. De ehhez, és ebben a briefing paperben és a különjelentésben is beszéltünk, tehát ehhez össze kell kapcsolni a Horizon 2020-at és a strukturális alapokat ahhoz, ebből a célból, hogy bizonyos fokig tudjuk támogatni a kiválóságot. Lesz különbség olyan országok között, amelyek fejlettebbek, mások meg kevésbé fejlettek. De ugyanakkor a Horizon 2020 fel tudja hozni a kevésbé fejletteket is, és a Horizon 2020-szal összekapcsolódva erre van lehetősége. A gyengebben teljesítő országok eh, kapcsán, ugye az első eh, fontos dolog az eh, alacsony alkalmazási ráta. Grezlászony is említette, hogy az egyik progr- a programok egyik veszélye az alacsony sikerráta. Ugye egyrészt mondhatjuk azt, hogy a Horizon 2020 sikere az, hogy az sikererány ilyen alacsony, mert nagyon sokan nyújtanak be pályázatot a Horizon 2020-ra. Másrészt viszont az egyének, a kutatók számára a költségek ahhoz, hogy pályázzanak támogatásra, nagyon magasak és azt látjuk, hogy sok országban alacsony a pályázatok benyújtásának az aránya, tehát kevés pályázatot nyújtanak be és ezért ennek tudható be, hogy a részvétel is alacsony több országban. Az FP7, a Horizont 2020 és a Horizont Európa, ugye a következő program, olyan programok, amelyek segítenek a kutatási teljesítmények javításában. megpróbáltuk meghatározni a, ugye, a különbséget a, a 4,1 és a 4,2-es hibarány között 2016-2017 között. A módszertanunk alapján azt mondhatjuk, ahogyan elmondtam a bevezetőmben, volt egy csökkenési tendencia az általában is, az ötödik fejezetben a hibarány tekintetében. 2014-ben ez még 5,6 volt a hibarány, most pedig egy kicsit több mint 4, tehát a tendencia csökkenő. És ez releváns volt akkor is, amikor a számvevőszék általános ítéletet alkotott a korábbi eh, negatív nyilatkozatot megváltoztattuk, és eh, ez pontosan köszönhető az olyan programoknak is, mint a Horizon 2020 de statisztikai megközelítésből azt kell mondanunk, hogy a 4,1 és a 4,2 közötti különbség persze nem szignifikáns. Hogyha szignifikáns változást akarnánk, akkor legalább 1 százalékos kellene, hogy legyen, akkor lenne szignifikáns a különbség. A legfontosabb kérdés, ugye az átállás az FP7-ről a Horizon 2020-ra. Ez sajnálatos, hogyha a arányról számolunk be, a tranzakcióink kétharmada még mindig a 2007 és 2013 közötti időszakból, az, az FP7 időszakából származik. És végül az előadót kérem, ha lehet röviden. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az eszmecsere nagyon érdekes volt, sokat tanultunk ebből, olyan dolgokat is, amelyekről még nem tudtunk, és ezek majd a jelentésben is szerepelhetnek. Nos, hát azért sajnálom azt, hogy azok után, hogy elmondtam, hogy mi az, ami nem tetszik, és végül pedig a Horizon 2020-szal kapcsolatban tettem fel egy kérdést, hogy hogyan lehet majd a problémáknak legalábbis egy részét megoldani. Mert a Horizon 2020 ezeknek a problémáknak egy jó, négy, jó nagy részét nem tudta megoldani. Örülök annak, hogy most a megoldásokra is rávilágított a biztos, és önnek igaza van. A személyzeti kérdések nem csak európai országokra terjednek ki, az intézményeknél akkor szeretnek dolgozni az emberek, amikor finanszírozást kap az adott intézmény, és bizonyos listákon szerepel. Nos, hát harmadik országok is elég jól részesülnek ezekben a programokban. Nagyon fontos azt látni, hogy az összes tagállamban legyenek olyan excellencia intézetek, amelyek kapnak ilyen finanszírozást, mert onnantól kezdve egészen más a helyzetük, és nem csak az Európai Unió határain belül, hanem azon kívül is szükséges ez. Egy ilyen fontos intézmény, amelyet nem csak a Max Planckra gondolok, hanem biztos, hogy más portugál szeméről elnevezett intézményt is lehetne említeni, de fontos lenne az, hogy ne csak német és angol cégek legyen, szerepeljenek ebben. Madrid, Zaragoza, Barcelona, Victoria, említhetnék még jó néhány másik egyetemet is, amelyek igenis és megérdemlik azt, hogy támogassák őket. Ez hasonlóképpen kell kezelni, mint az olimpiai játékokat, hogyha nincsen meg egy, egy, egy jó bázis, akkor nagyon nehéz feltörni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Mayer úrnak is nagyon köszönöm, és ha tényleg nem találkoznánk, nem találkoznánk többet, még egyszer nagyon-nagyon köszönöm a kitűnő együttműködést. Ezzel és hát persze minden jót kívánok, bármit is, bárhogy is alakul a, a jövője. A következő 15. napi rendi pont egy AFKO jelentés, a bizottság fölötti ellenőrzés, Szahovszki úr parancsoljon ismét. Köszönöm szépen, elnök asszony! Addig fogok beszélni, amíg visszatér az elnök asszony. Egy nagyon szép óra áll előttünk, és hallgathatnak cseh nyelvi hozzászólást. Nos, ez a saját kezdeményezésű jelentés az Európai Parlament politikai hatalmáról szól, az Európai Parlament feletti hatalmáról. Az illetékes hatóság az AFKO. Nagyon fontos jelentésről van szó. Úgy gondolom, hogy ha most egy komoly vitát akarunk kezdeni az Európai Unió reformjáról, Hát most várok egy kicsit, amíg mindenki elköszön a biztos úrtól. Hogyha tehát komolyan beszélünk egy EU reformról, akkor arról is kell szólnunk, hogy amit az EU-ban csinálunk, annak mindig van célja és eredménye. És olyan területen, ahol hiányzik az ellenőrzés, pont, ez pont az a terület, ahol az Európai Parlamentnek nincs elég hatásköre az ellenőrzéshez. És sokszor bíráljuk ezt, ezeket a egyet, ez az egyet nem értés, ami van az intézmények között, de, de nem történik igazán semmi ennek kapcsán. Az Európai Parlament ellenőrzési hatáskörre rendelkezik, és ez fontos, mert ez erősíti az EU legitimitását és az EU-ban zajló demokratikus eljárásokat az európai polgárokkal, kapcsolatos felelősségünket, hiszen az európaiak választanak meg minket. És itt elvégben is vannak különbségek eh, tagállamok között. Eh, vannak olyan országok, ahol a parlament ellenőrző szerepe hát elég kis csekély mértékű, és nem igazán hatékony. Vannak szavazások, de utána nem történik semmi, eh, csak egy megállapítást tesznek. Az Európai Parlament ellenőrző funkciója azonban más. Az EP-nek saját hatásköre van, és a szakbizottságok képviselői látogathatnak tagállamokba, és a parlament költségvetési ellenőrzési szerepe igenis egy nagyon komoly instrumentum ez, ezzel kapcsolatos az is, hogy a bizottság felett is gyakoroljuk ezt az ellenőrzési hatáskört. A bizottság rendszerint a parlament és a számvevőszék ajánlásait megfogadja, de hogyha a mentesítés nem kapja meg a bizottság, akkor hát igazából semmi nagy veszély nem fenyegeti a bizottságot. Fontos, hogy a mentesítés hatékonyabb legyen. Vannak olyan szervek, amik igazán nem veszik komolyan a mentesítés elmaradását, mert mi történik akkor, ha nem kapja meg egy szerva mentesítést. Például a tanács már évek óta nem kapta meg a mentesítést, és igazából teljesen nem nagyon foglalkoztatja őket. Sokkal nagyobb nyomást kellene kifejtenünk ezekre az intézményekre. A mentesítés segíti ugyanis az exposzt post ellenőrzést, a demokratikus ellenőrzést, a utólagos ellenőrzést, és ez segít konkrét ajánlásokkal az európai programok telében is. Hagy mondjak néhány konkrétumot. Először is eh, a mentesítéseket eh, sokkal jobban eh, láthatóvá kellene tenni az európai emberekkel, hogy tájékozódjanak arról, hogy ellenőrzési kompetenciákat ruháznak át az Európai Parlamentre, és hogyha például egy összeférhetetlenség merül fel, az Európai Bizottságban, akkor azonnal eh, szükség van a beavatkozásra. És eh, nem akarok olyan eh, hivatkozásokat hallani, mint tegnap Kretú biztostól, hogy ez a tagállamok ügye. Csehországban például nem hagyunk elzáratlanul, elvaratlanul ilyen szálakat, és el, teljesen elfogadhatatlan, hogy figyelme kívül hagyja a képviselők megjegyzéseit az Európai Bizottság a mentesítés elmaradása kell, hogy szankciókat vonjon maga után. Például mondhatnánk azt, hogy kedves tanács, nem kapjátok meg a mentesítést, jó, akkor 10%-kal csökkentsük a létszámot, aztán újabb 10%-kal, és ha ez így menne, akkor kidolgoznám a tanácsnál, senki, nem lennének a tanácsnak munkatársai és valóban a következő jogalkotási eh, ciklusban ezt eh, kellene kérnünk, ezt kellene akarnunk, mert eh, hiányzik az EU-nál egy hosszú távú vízió, milyen politikai célokat követ a bizottság, hogyan lehet hatékonyabban értékelni a programokat, azután a különböző szerveknek a programjai, nagyobb szinergia a különböző szakpolitikai területek között politikai tervezés, irányítás, és még sok minden tartozik ide. Én eh, korábban eh, vállalkozó voltam, vállalatot vezettem, tehát ismerjük a vállalat irányításból, hogy ezt hogyan kéne csinálni, de miért nem működik ez így az Európai Unióban is. És végül még egy pont, a politikai pártok finanszírozásának a kérdése. A következő parlamenti választások előtt biztosítani kell a tökéletes transzparenciát, politikai befolyásolást meg kell akadályozni, például ahogyan ez az amerikai választásokon történt, vagy EU-ban néhány népszavazás esetében is megfigyelhettünk ilyen külső beavatkozást, elsősorban Oroszország és Kína részéről. Az EU választásokat is akarják, be, akarják befolyásolni, és itt az Európai Bizottság kulcs szerepet játszik. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy elég időt adott nekem, hogy bemutassam a jelentésemet. Köszönöm szépen, csak hogy ne legyen vita, igazából itt nem látok semmi robbanó anyagot ebben. Mindenkitől elnézést kérek ezért a hidegért. Igazából a, nem tudja senki megmondani, hogy miért van ilyen borzasztó hideg lehet, hogy már a nano tartományba értem le, és halott vagyok. Nem tudom, hogy a kabinokban is ugyanilyen hideg van-e. Nem tudjuk az okát ennek a borzasztó hidegnek. Úgyhogy nagyon sok azonban a napirendi pontunk, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy folytatnunk kell. A A bizottság képviseletében Róze asszony. Uh, thank you, Mr. Chair. Thank you, the rapporteur. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. Ez a vélemény az éves mentesítési eljárásra vonatkozik. Úgy gondoljuk, hogy um, ez az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és az ellenőrzést erősíti a meghallgatások, amelyekre itt ebben a szakbizottságban kerültettünk sort, a különböző biztosok részvételével, vagy a főtitkár részvételével, a különböző szempontokból is kulcsfontosságúak voltak, és szeretnénk ezeken keresztül is jobban megérteni azt, hogy az európai költségvetés hogyan is járul hozzá az uniós politikák megvalósulásához, és hogy milyen eredményekkel kecsegtet az európai költségvetés. Azt gondolom, hogy a következőket kell kiemelnünk, a teljesítmény és a teljesítménnyel kapcsolatos jelentések rendkívül fontosak, és további fontosságot kapnak, és nagyon sokat javultunk egyébként ezen a területen. Az Európai Unió költségvetése nagyon jó teljesítményt mutat, ugyanakkor az önök ajánlásainak megfelelően az Európai Bizottság tovább szeretné javítani az új pénzügyi rendeletben a vonatkozó szabályokat, és az új MFF-ben is meg fogjuk ezt tenni. Egy jelentési csomagot készítettünk elő, amely tartalmazza azokat az információkat, amelyekre a számvevőszéknek szüksége van, illetve a költségvetési szerveknek. Ugyanezek az információk egyébként érintik az embereket is, és azt gondolom, hogy egyre inkább el kell tudnunk magyarázni azt, hogy hogyan költjük el a költségvetést, és hogy milyen eredményeket tudunk felmutatni ennek köszönhetően. Az Európai Bizottság nagyon komolyan veszi a mentesítési eljárást, és részt is vesz az összes lépésben, a tanácsban és a parlamentben is részt vesz az üléseken. A mentesítési eljárás után pedig az ajánlásokat elemezzük, és előkészítjük azt, hogy mit is tudtunk tenni annak érdekében, hogy az ajánlásokat foganatosítsuk. Például a következő MFF-ben is tükröztettük ezeket. És végül pedig azt szeretném meg, meg, erősíteni, megerősíteni, hogy a közös erőfeszítések mindig gyümölcsözőek, és most sokkal jobb a pénzügyi kezelésünk, mint a múltban. Öttinger biztos elmondta, hogy a mentesítési eljárás során nagyon sokat tanultunk a múlt hibáiból, a jelenlegi mechanizmusokból is, és ezeket felhasználjuk a jövő előkészítésében. Tovább szeretnénk javítani a pénzügyi kezelést, és elkötelezettek vagyunk ezen az úton. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A módosítások benyújtásának határideje december 4, 14 óra, és aztán a jövő évben, január 7-én foglalkozunk a véleménnyel, és az AFKO, az illetékes bizottság január 22-én veszi napirendre ezt a témát. 16-os napirendi pont következik. A PIF jelentését Marunescu-ra jelentéstevő, aki most bemutatja a jelentését. Tessék! Thank you, President. You know about cold. Ismerik a kultot, nem? About cold.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 Önök elolvasták a fájlt, az összes statisztikának birtokában vannak, a helyzetet ismerik, úgyhogy röviden a következőket mondanám csak. Két dolog. Egy. Az Európai Ügyészség én úgy látom ezt a helyzetet, hogy minden tagállamnak részt kellene venni ebben az együttműködésben, így lehetne a leghatékonyabban harcolni a csalás ellen. vagy más hasonló dolgok ellen. We have to, I don't know, encourage, push the member states to, to join this, um, uh, this cooperation. Én minden tagállamot uh, bíztatnék arra, hogy ebben részt vegyen. A második kérdés a digitalizáció, ez egy nagyon fontos kérdéskör, és uh, a csalás ellen fel kell vennünk a harcot, ugyanakkor meg is kell előznünk a csaltot, csalást. Talán ez a legfontosabb, mert így lehet megvédeni a pénzt, és elkerülni a költséges csalás ellenes harcot. Próbáljuk meg a dolgokat megelőzni, és a technológia segít bennünket ebben. Digitalizációra van szükség az összes implementációs eljárás során. A projektekre gondolok. Kezdve a javaslatokkal, a pályázatokkal, folytatva az implementációval, kifizetésekkel, mindent digitalizálni kell. Vannak olyan tagállamok, amelyek már most is megteszik ezt, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés ilyen van. És az Európai Bizottság részéről pedig jó lenne egy keretbe gondolkodni, amely minden tagállam számára lehetővé teszi ezt. Persze vannak a közbeszerzési eljárások során nagy különbségek is, de végül is ilyen módon szerintem nagyon sokat spórolhatnánk. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Für die Shadows nimmt Köszönöm szépen. Bart Stász következik az elnyékentéstől közül. Eh, eh, Köszönöm szépen, kedves kollégák. Nem vagyok árnyékjelentéstevője ennek a témának. Jávor Benedek, a jelentéstevője, és ő kért meg engem arra, hogy felolvassam az általa elmondottakat. Először is szeretném megköszönni Marinescu úrnak a jelentését. Mindannyiunk tudjuk azt, hogy az éves jelentés alapvetően nem változik évről évre, de mégiscsak nagyon jól mutatja, hogy a helyzet hogyan alakul. Mi parlamentként a legfontosabb kérdéseket össze is foglalhatjuk ennek az alapján. A jelentés nem más, ma, sem, ma sem, vagy idén sem a többi évhez képest, viszont azért vannak itt mégiscsak különbségek, ez pedig abban ragadható meg, hogy egy öt éves ciklus végén járunk. És ezért rátekintést kell kapnunk az elmúlt öt év által végzett munkára. Jó lenne, hogyha ezen keresztül a legproblémásabb elemeket ismertetni tudnánk. Vannak-e vajon javulások, vagy sem? Önök is elmondták, hogy az Európai Bíróság illetve az Európai Ügyészséget létre kívánják hozni, aztán itt van egy olyan irányelv, amelyről egyébként ma fogunk szavazni, ami a közérdekű bejelentőkre vonatkozik, ez a júri szakbizottságban kerül napirendre, de van egy olyan terület, ami minthogyha egy kicsit kevesebb figyelmet kapott volna, ez pedig a korrupció ellenes harc. 2011-ben ezt a, ez a csomag a, azt célt szolgálta, hogy próbáljuk meg a korrupció ellen fellépni. 2011 óta nem sokat javult a helyzet. Mindenek előtt az Európai Unió részvétele a Grekóban, csak nagyon korlátozott mértékű. Az EU korrupció ellenes jelentését alapul véve azt mondhatjuk, hogy a korrupció virágzik, határon átnyúló bűnözés, és különösen az áfa csalás nagyon sokszor kapcsolódik a korrupcióhoz továbbra is. Ez nagyon súlyos hátrányokat okoz az EU-ban a pénzügyek terén. A tagállamokban, sok tagállamban érhető tetten az ilyen típusú korrupció és előadó úr valószínűleg módosító indítványokat fogok benyújtani, és kérdezem, hogy nem lehetne egy külön fejezetet szentelni a jelentésben a, amelyben a korrupciót még alaposabban elemezné, összefoglalná a problémákat. Hiszen tulajdonképpen ez a, az a cél, hogy a következő parlament, mikor elkezdi a munkáját, és novemberben, mikor a következő bizottság elkezdi a munkáját, hogy akkor az ön jelentésének a segítségével legyen egy áttekintés ezekről az ajánlásokról. Ezért én is tehát egy sor módosítót fogok benyújtani, hogy az egyébként nagyon értékes szövegét tovább erősítsük ezzel, az Olaffal, az ÁFA ügyel kapcsolatban, a oknyomozó újságírással kapcsolatban, és várom az együttműködést önnel és a többi árnyék előadóval. Ezt mondta volna el Jávor Benedek, ha jelen lett volna most. Köszönöm szépen, én is hadd mondjak néhány szót azon módos javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket én be fogok nyújtani, ami az OLAF munkatársakat foglalkoztatja, az az OLAF eh, IT rendszere, ami nem eh, működik. Azt gondolom, hogy itt eh, ez valóban egy Achilles sarok, mert ebben a rendszerben minden lehetséges, még teljes ügyek is el tudnak tűnni. Úgyhogy erről további információt kell kapnunk, ezt a témát mindenképpen fel akarom vetni még módosító javaslatok formájában. Aztán, hogyha megnézzük az Olaf jelentést magát, ami eh, itt ebben nincs benne, ebben az anyagban. Itt nem konzekvens a terminológia, nem tudjuk évek között összehasonlítani az ügyeket a terminológia eh, következetlensége miatt. Úgyhogy a csalási ügyek feldolgozásával kapcsolatban további információra van szükségünk. Tudom, hogy ez a PIF, ez bizottsági anyagon alapszik. A plenáris döntésére van szükség ahhoz, hogy kérjük az Olaftól konkrétan a korrekciókat. Aztán a közbeszerzés is mindig egy fontos téma, itt meg kell nézni, hogy itt mit lehet elérni hogy a közbeszerzési folyamatokat a tagállamokban hogyan tudjuk ezeket nagyobb figyelemmel kísérni, hiszen ezek az ügyek már nem csak arról szólnak, hogy bizonyos hamisított anyagokat benyújtanak, nem, a csalók most már sokkal okosabbak, olyan szinten tudják manipulálni ezeket a közbeszerzési kiírásokat, hogy a végén az ellentétét érjük el, mint amit er- eredetileg akartunk, tehát nem nyílt versenyhez vezet ez. Köszönöm szépen a e, szöveg bemutatását. E, Hoffman asszonynak adom meg a szót az Olaf részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Maranesz úrnak, köszönjük ezt a jó és megalapozott jelentéstervezetet. Mi magunk is csak alá tudjuk húzni ezt. Most pedig angolul folytatom. Nagyon örülünk eh, annak, hogy elismeri a jelentéstevő azokat eh, a kezdeményezéseket, amelyeket 2017-ben indítottunk be, és amelyek eh, a korrupció és a csalás ellenes harc részét képezik. Az önök jelentésében az EPO-ra is utalnak, illetve arra, hogy a DJ, az együttműködő DJ-k előkészítik az EPO működését, hogy 2020 végére ez működőképessé váljon. Mindenféle támogatást köszönettel veszünk az Európai Parlament részéről. Nagyon fontos a, az elő előzetes rendszer kialakítása. Viszont a következő több éves pénzügyi keret szempontjából is figyelembe vesszük majd ezt. Nagyon fontos számunkra az is, hogy egy csalás ellenes programot valósítsunk meg, és az önök figyel- véleményét is figyelembe vesszük ebből a szempontból. Számunkra Fontos az is, hogy Marinescu úr olyan elemeket ír be a jelentésébe, amelyek révén össze lehet hasonlítani a jelenlegi helyzetet a korábbival, és a detekciós kapacitást javítva pontosabban látjuk ma azt, hogy pontosan hol és mennyi csalás történik. Tehát itt mind a két szempontot figyelembe kell venni, és önök is utaltak már arra, hogy ha egy, egy tagállamban nagyon sok csalás, illetve szabálytalanságra világítanak rá, akkor az azt jelenti, hogy nagyon jó a detekciós kapacitásuk. Az Európai Bizottság a digitalizációt támogatja, a közbeszerzési pályázatok során, és az önök javaslatáit is figyelembe vesszük. Szeretnénk a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó irányelv a DG Grow bevonásával megvalósítani ezt az új keretet. Ez egy fontos cél, hogy a közbeszerzési eljárások során csökkentsük a csalás lehetőségeit. Stász úr is elmondta, hogy a korrupció ellenes harc terén milyen kérdések merülnek fel. Az Európai Bizottságon belül is felmerültek ezek a kérdések, hogy miért nem volt még egy korrupció ellenes jelentés. A bizottság úgy döntött, hogy ezt az egyébként nagyon is égető fontosságú kérdést az európai szemeszteren belül fogja kezelni, és hát ott azt kell, hogy mondjam, hogy már igenis, és vannak sikereink, de hát ez egy olyan terület, ahol a tagállamokkal együtt kell működni, és nagyon keményen kell fellépni a tagállamokkal szemben is. És az OLAF kapcsán azt mondanám el, hogy nagyon fontos számunkra a csalás ellenes tevékenység, és a tagállamokkal együtt is olyan eseményeket szervezünk, amelyeken a korrupció ellenes harc is szerepel témaként. Gressle asszony és az ő megjegyzéseire reagálva következőket tudom elmondani. Az OCM rendszer, ami egy új oláfos menedzsmentrendszer. Nem árulok el titkot, hogyha elmondom, hogy azért vannak problémák ezzel az új rendszerrel, és Itala úr itt a kontban is minden bizonyal elmondta már, és elismerte már ezeket a problémákat. Ugyanakkor nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy jobban működjön ez a rendszer, és már egyébként erre vannak is utaló jelek, és a vezetőségünk is ezt nyomon követi. Minden esetre az ön által megfogalmazottakat is figyelembe fogjuk venni, és ön is biztos lehet benne, hogy figyelembe vesszük az önök által elmondottakat. Ami a terminológiát illeti, a PIF és az OLAF jelentések különböző tehát nehezen összehasonlíthatóak, mert az OLAF az a saját menedzsment rendszerünkön keresztül látja a világot, a PIF jelentés viszont a tagállami jelentések kapcsán valósul meg. Várjuk az önök megjegyzéseit, a különböző a megközelítéseket, amelyeket figyelembe fogunk venni. Örülünk ennek a jelentésnek, és annak is, hogy az Európai Parlament minden évben foglalkozik ezzel a kérdéssel. Várjuk az együttműködést a jelentéstevővel, az egész koncakbizottsággal, és várjuk a módosításokat is. Köszönöm. Dank, Frau Hoffmann, ich möchte Köszönöm szépen, Hoffmann asszony. Hadd mondjam el, hogy ami az én kritikámat illeti, a terminológiát illetik, nem az Olaf PIF közötti közve, nem megegyezésre gondolok, hanem az Olaf magában, az Olafban az egyik évben és a másik évben nem ugyanazok a terminológiák. Investigations concluded, vagy closed, ez most ugyanaz, vagy nem ugyanaz. Aztán ön említette az adatbankot, milyen e, hány eset van az edif Én nem tudom de talán Mislik úr, aki az Olaf felelőse, talán ő többet tud erről. Ah, okay. Uh, well, we, we had a meeting. I mean, DG Batch is, is the responsible uh, um, uh, director general for EDIS. Köszönöm szépen. Volt egy találkozunk, találkozunk a DG batch ahol is elhangzott az, hogy eddig nyolc esetet kaptak és ebből a hat még, e- ebből hat még nyitott eset, ez egy új eljárás, az együttműködés nagyon jól működik a költségvetési főigazgatósággal, és ez fontos számunkra. Nyilván tudják a hátteret, ez egy belső Európai Bizottsági rendszer volt, az Európai Bíróság úgy látta, hogy megsértették annak a jogukat, hogy meghallgassák őket. Panela úr, az EDIS panel elnöke most már ezt biztosítja. Azt hiszem, hogy ez egy relatíve új e, eljárás, és ehhez képest már vannak folyó ügyek, az együttműködés nagyon jól működik. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk ezt a témát, illetve a jelentéstevő fogja lezárni. Tessék! Nem halljuk a hozzászólót. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. A csalás elleni harc új fejezetét bevezethetjük az önök hmm. javaslatainak megfelelően, és várjuk az önök javítási módosításait, és akkor összességében ez egy jó jelentés lesz. Elnök, november 26-án 14 óráig lehet módosítókat benyújtani, december 13-án foglalkozunk újra ezzel a témával itt a szakbizottságban. Köszönöm a tájékoztatást, és akkor ezzel rátérünk a 17-es napi rendi pontra, mondja az elnök, majd kikapcsolja a mikrofont. Sajnos nem halljuk az elnököt. Elnézést, mondja az elnök, nem tud itt lenni a jelentéstevő. 17-es pont az Európai Valutalap létrehozása. Itt tulajdonképpen az ECON, az illetékes bizottság, és itt véleményt készítünk egy európai valuta alap létrehozásáról. A valuta alap létrehozásában arról van szó, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmust, az ESM-t, amely az euró válság kellős közepén az euró, jog, európai jogon kívül jött létre, ezt az európai jogba vegyük át. Ez az, európai, az eurozóna stabilitását célozza, de ez európai jogban kellene átvinni. Ez 2012-ben jött létre intézmény közi megállapodás formájában, és már egy évvel később azt követeltük, hogy ez az európai jogba vezessék át, és egy, legyen elszámoltatható ez a rendszer. Az Európai Bizottság és a tagállamok ismerik ezt a követelést, van egy Mézeburger nyilatkozat a Németország és Franciaország között, a tagállamok ehhez csatlakoztak. Van egy, létezik ez a javaslat, és ezért foglalkozunk ma az erről szóló véleménnyel. A jelentéstevő üdvözli ezt a döntést, amely hozzájárul az európai valuta rendszer megerősítéséhez, és Iván úr azt javasolja, hogy a jövőbeni valuta alapon belül erősíteni kell a mandátumot, és ezt is alá kell vetni a mentesítési eljárásnak. Az Európai Parlamentnek szerepet kell játszania az, igazgatá, az igazgató kinevezésében, és az Európai Parlamenttel szembeni elszámolási kötelezettségre van szükség. Nincsenek hozzászólások, és ezzel le is ezt a napi rendi pontot. Most az ECFIN főigazgatóságától megadom a szót a vendégünknek. Tessék, köszönöm szépen, köszönöm szépen, eh, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget. Az Európai Bizottság nagyon örül annak, annak hogy a 2010 hogy támogatja a jelentéstevő e, ezt a javaslatot, és azt e, e, javasoljuk ezzel, hogy ezt az alapot, ezt a valóta alapot az európai jogban jobba vezessük át, és ez egy kulcsfontosságú lépés lesz a valuta együttműködésben és a demokratikus ellenőrizhetőség kiterjesztésében lenne néhány konkrét megjegyzésünk először is. A mi véleményünk szerint valóban eh, létre lehetne, jobban meg lehetne fogalmazni az Európai Számvevőszék szerepét, ahogy a 6-8 eh, és 9-es pontban ez szerepe, és ebben az összefüggésben eh, fontosnak tartjuk, hogy a bizottság javaslatának 64. pontja már említi azt, hogy az ECA, illetve az Európai Számvevőszék egyértelműen elvégezheti ezt a szerepét a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel együttműködve, és ezt a szerepet valahogy jobban kellene erősíteni a javaslat keretében. Ami azt illeti, hogy a külső auditorokat helyettesítsük, ezzel kapcsolatban egy pontot szeretnénk mondani. Szerintünk ezt meg kellene tartani, ezt a külső auditor szerepet, hiszen ez egy pénzügyi piacon működő szerv, és ennek az elszámolását megfelelően kell elkészíteni. Hadd említsem, hogy ebben a pontban eh, el kell mondanunk, hogy ez nem szokatlan, a szerződés szerint az Európai Központi Bank és a Nemzeti Bank, Központi Bankokra is ez vonatkozik. Ami a parlament szerepét illeti, a, az ügyvezető igazgató kinevezésével kapcsolatban a, az alapszabály 7-es pontja szerint a tanácsnak konzultálnia kellene az Európai Parlamenttel a kinevezésben, és azt ösztönözzük, hogy az Európai Parlament ebben aktív szerepet játszon. Aztán, ami az elszámoltathatóságot illeti, a 10-11-12-es pontokra utalnék, az Európai Bizottság a javaslatát a bejelentési elvárásokra alapozza, amelyek léteznek más másodlagos jogszabályok alapján, például a Single Resolution Board és a Single Supervisory Mechanism esetében, és a parlament ebben az összefüggésben zárt ajtók mögött meghallgatásokat, tehát bizalmas meghallgatásokat is szervezhet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor ezzel a módosító javaslatokhoz érkeztünk. A módosító javaslatok benyújtásának határideje november 21, holnap 14 óra. És december 13-án tűzzük újra napirendre a témát. Ezzel Lezárom ezt a napi rendi fontot, köszönöm a tájékoztatást, most pedig van egy problémánk, illetve nincs problémánk. Fantasztikus. No, no, we, we go ahead. Folytatjuk, folytatjuk, mondja az elnök. Ja, wir wissen, dass wir Sie eigentlich erst auf für den letzten Tagesordnungspunkt heute Morgen. Tudom, hogy 12 órára terveztük ezt a napirendi pontot, de szerintem folytathatjuk, hiszen úgy látjuk, hogy itt vannak a vendégeink, illetve kik vannak itt. Na, genau. Bei mir ist von der DG Budget. A DJ Budget vendégeink vannak itt? Kopman úr, nem? Szébetó sincs itt, Portman asszony sincs itt. És a DG Ample-ből sem látom a meghívott vendégünket. Ez azt jelenti, hogy várnunk kell, amíg megérkeznek a vendégeink, remélhetőleg hamarosan, és aztán folytatjuk. Es ist immer schwierig, das Timing zu, so zu nem olyan egyszerű úgy tervezni a napi rendet, hogy ne legyenek hézakok, általában ennek az ellentéte igaz, eh, és kés, késünk, de most egy kicsit előre szaladtunk. Hogyha megérkeznek a vendégeink, akkor beszélünk az érdekkonfliktusokról, eh, illetve arról, hogy az Európai Bizottság eh, az összeférhetetlenségről szóló 61. cikket eh, hogyan alkalmazza. Addig felfüggesztem az ülést. Köszönöm. Ja, wir nehmen unsere Beratungen nach kurzer Unterbrechung wieder auf. Und Gegenstand unserer. Akkor folytatjuk eh, a munkát. Sok szeretettel köszöntöm Kopman eh, urat, a Költségvetési Főigazgatóság eh, új főigazgatóját. Zébertól a DG régiótól, Bojtman azt, hogy még nincs itt, de nyilván hamarosan megérkezik. Sefhaut úr is itt van. DG Agrit képviseli az ön kollégája? Nem igazán értettem. DG Empel und dann fehlt noch die DG Agri, wenn ich es richtig gesehen habe. Die Frau Bauchmann kommt sicher nicht noch. Biztos majd következik, biztos majd hamarosan megérkezik, Bauchmann asszony. 61-es cikk, ezen cím négyes fejezetén betartozó szereplők, akik a költségvetés végrehajtásában részt vesznek, közvetlen közvetett vagy megosztott menedzsmentben, a, meg, az e, előkészítő intézkedések és az audit e, feladatokban részt vesznek, nem hozhatnak, e, nem tettnek olyan lépéseket, amelyek, az érdeke, amelyek során az érdekeik az Európai Unió érdekeivel összetűzésbe kerülnek. El kell kerülni az érdekkonfliktust, és olyan helyzeteket kell alakítani, olyan, el kell kerülni azokat a helyzeteket, amelyek érdekkonfliktust jelölhetnek, hogyha, jelenthetnek, hogyha egy nemzeti hatóság tisztviselője érdekkonfliktusba kerül, eh, akkor jelentenie kell ezt a ez eh, a főnökének, eh, hogyha ilyen eset szerepel az alapszabályban, az illetékes személynek tovább kell jutatnia ezt az ügyet, és írásban kell megerősíteni azt, hogy létezik-e érdekkonfliktus az adott esetben. A kinevező hatóság vagy az adott nemzeti hatóság ilyen esetben az adott biztosítani kell, hogy az adott személy minden tevékenységével felhagy, és a releváns nemzeti hatóságnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a jogszabálynak megfelelő lépések megtörténjenek. Harmadszor, az első bekezdésnek értelmében, ahol létezik érdekelt konfliktus, egy pénzügyi szereplő vagy más személy tevékenységére nehéz a, a, a családi élete, politikai meggyőződése, gazdasági meggyőződése miatt konfliktus merül fel. Ez volt a 61-es cikk, és a 61-es cikkben az az új, hogy a nemzeti hatóságok is beletartoznak ebbe. És minket most ez aggaszt, mert azt látjuk, hogy egyes tagállamokban olyan helyzet alakult ki, eh, ahol is ezt a cikket eh, használni kellene, de nem használják, nem alkalmazzák. Az érdekel bennünket, hogy az Európai Bizottság mit tesz ennek a cikknek az alkalmazása érdekében. E, természetesen vannak itt példák is, e, de hát ez egy olyan nagy kihívás, e, ami túlmegy az egyes tagállamok illetékességén. És ezért jöttünk most itt össze ebbe a hideg teremben, de azért próbálunk meleg hangulatot árasztani. Kopman az úr kezdi. Köszönöm szépen, Kreszle asszony, köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy beszéljünk az új pénzügyi rendelet érdekkonfliktusra vonatkozó szabályairól, rendelkezéseiről. Én el fogom mondani, hogy hogyan látjuk ezt általánosságban, és a nemzeti hatóságoknak és az Európai Bizottságnak mi a szerepe a bizottság szerint tehát végigmegyünk ezen az eh, prezentáción, hogyha megengedik, és eh, hogyha megengedik, a korábbi pénzügyi rendeletre eh, szeretnék utalni, amely augusztus 2 előtt még érvényben volt. Nyilván vannak folyó ügyek, amelyekre ön utalt, és azokra hát vonatkozik ez a korábbi pénzügyi rendelet. Ahogy láthatják, a 2012-es pénzügyi rendelet nem vonatkozott explicit módon a megosztott kezelésre, azonban megállapította azt, hogy hatékony belső ellenőrzési rendszereket kell biztosítaniuk a e, tagállamoknak, amelyeknek az érdekkonfliktusokra e, is e, utalniuk kell, és ezeket el kell kerülni. A 32.3 és az 59.4-es cikkekre szeretnék utalni a 2010 kettes pénzügyi rendeletre vonatkozóan, ami nagyon fontos ebben az összefüggésben. Emellett a közbeszerzési szabály, szabályok, a 2014-ben 24-es irányelv 24-es cikke szintén arra kötelezik a tagállamokat, hogy kerüljék el az érdekkonfliktust, és érdekes módon ez az irányelv lefedi azokat a helyzeteket is, ahol érdekkonfliktusnak tűnő helyzetek alakulnak ki, és a közvetlen és közvetett személyes érdeket is felveti. Most emellett specifikus kötelezettségek is érvényesek a megosztott menedzsmentben, mégpedig a 13.03.2013-as rendelet 38 cikke 5-ös bekezdése például, ezek relevánsak a megosztott menedzsmentet illetően, és hogyha a mezőgazdasági politikát nézem, a, a 907-es jogszabályt említeném, amely ide tartozik. Ami a helyzetet illeti, 2018. augusztusa előtti helyzetben is voltak már szabályok, amelyek érvényesek voltak, és az új pénzügyi rendelet pedig ezekből indul ki, ezekből a szabályokból indul ki, és kodifikálja őket. A pénzügyi menedzsmentre vonatkozóan. Ahogy önök is tudják, és ön most idézte ezt, úgyhogy nem akarok erre nagyon hosszasan kitérni, a szabályok augusztus másodikán léptek életbe, operatív szinten, és január 1-én lépnek majd életbe 2019-ben, ami az administratív előirányzatokat illeti, és utalt a 61-es cikkre, amely az érdekkonfliktus főszabályait határozza meg. Nos, nézzük meg az új elemeket, amelyek a már említett dolgokból indulnak ki. Ami a definíciót illeti, az érdekkonfliktus definícióját, amit ebben új, és ezt hangsúlyoztuk, Ez az, hogy a közvetett személyes érdekre is utal ez a definíció, tehát és kik érintettek ez által, ezt is nagyon fontos tudni, hogy a nemzeti hatóságok, bármelyik szintű nemzeti hatóság szintén ide tartozik ezen rendelet alá, és a megosztott menedzsment is ide tartozik. Úgyhogy azt gondolom, hogy fontos ezt figyelembe venni, hogy explicit módon a pénzügyi rendeletben utalnak ezekre a pontokra, és pontosan meghatározza, hogy kik érintettek ezen szabályok által. Amit ezen kívül nagyon fontos természetesen az is, hogy a szabályok a kötelező intézkedéseket vezetnek be, amelyeket el kell fogadni annak érdekében, hogy elkerüljük az érdekkonfliktust, és mert ezek szabálytalanságokhoz vezethetnek az alapok kezelése során. Ez szerepel a cikk első felében, és ami új újdonság az az, hogy olyan esetekben, ahol érdekkonfliktus merülhet fel, az adott személyek felelősségi körébe tartozó területeken eh, az adott személyek intézkedéseket hozhatnak ezek elkerülésére, és emellett eh, azt hiszem, hogy erre közvetlenül eh, vonatkoznak a szabályok, ahogy megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy olyan eh, helyzeteket kezeljünk, amelyek érdekkonfliktust jelenthetnek. Tehát új specifikus rendelkezések merülnek fel az érintett személyekre vonatkozóan, hogy hozzanak intézkedéseket olyan esetekben, amelyek érdekkonfliktust vethetnek fel. Ami a közbeszerzést illeti, itt objektív, tehát bebizonyítható, verifikálható tényállás kell, hogy ide vezessen. Aztán emellett a további kötelezettségek, az elnök az hogy már említette ezt, hogyha egy munkatárs, egy nemzeti hatóság munkatársa, nem fogom felolvasni még egyszer, mert az elnök hogy már megtette, nos ez mind kodifikálva van, Úgyhogy csak összefoglalom. Hogy mi az új a 61-es cikkben, az az érdekkonfliktus újra megfogalmazása, most explicit módon utal minden közvetlen és közvetett személyes érdekre, másodszor hogy a helyzet, de több helyzetre vonatkozik, ez a definíció, az a hatály tehát kibővült, objektív módon érdekonfliktusnak tekinthető helyzetekre, eh, illetve eh, kibővült a hatály a megosztott eh, menedzsmentre vonatkozóan, illetve bármilyen szintű nemzeti hatóságnak is el kell kerülnie az érdekkonfliktust. Azt hiszem, hogy ez teljesen világosan összefoglalja az Európai Unió alak, jogának alakulását, Erről szavaztak a parlamentben, és ez kulcsfontosságú. A tagállamoknak és a bizottságnak innentől kezdve be kell tartani ezeket a szabályokat. Most nézzük meg azt, hogy mi az, ami objektíve érdekkonfliktusnak tekinthető. Nos, ezzel igazodtunk a közbeszerzési irányelvhez, a 2014 per 24-es számú irányelvhez. Hadd mondjak példát arra, hogy objektíven verifikálható elem, például az összekapcsolódás az adott személy és a pénzügyi menedzsmentben felelősséget vállaló személyek vagy szereplők között. Azt hiszem, hogy ez a pontosítás fontos ahhoz, hogy a konkrét eseteket a jövőben konkrétan meg tudjuk tárgyalni. Aztán emellett minden más közvetlen vagy közvetett pénz, személyes érdeket is meg kell most már vizsgálni. Ez szélesebb megfogalmazás, mint a korábbi, az a korábbi pénzügyi terv 57-es cikke, amely csak egyéb megosztott érdekre vonatkozott. Nagyon fontos megvizsgálni a pénzügyi tervet pontosan, és figyelembe kell venni azt, hogy most már azt is pontosan felsorolták, hogy milyen okok vezethetnek ilyen pénzügyi, illetve ilyen érdekhez, családi élet, érzelmi állapot, politikai érdek, stb. Ez nagyon pontosan szerepel katalógus formájában az anyagban. Ami azt illeti, hogy kire vonatkozik a megosztott menedzsment, ez nemzeti, regionális és helyi hatóságokra vonatkozik, munkatársakra, vagy ezen hatóságok tagjaira, illetve kormánytagokra. És ez az előkészítő munkából merül fel, eh, abból vezethető le, Ez az adott megfogalmazás, ami a nemzeti hatóságokra koncentrál, és a trialógusokat kiegészíti, ez fontos szerepet játszik, és szerepel konkrétan ezek között a kormánytagok is szerepelnek, mint érintett személyek. Ez nagyon fontos, Összefoglalásként nagyon fontos, hogyha ezeket a dolgokat eh, tisztázták, akkor eh, pontosan határozzuk meg a tagállamok és a bizottság felelősségét eh, az ilyen típusú helyzetek felvetése, felvetésében. A tagállamok felelőssége a belső rend, ellenőrzési rendszerek létrehozása, és ezzel el kell kerülniük az érdekkonfliktust, és auditálniuk kell ezeket a rendszereket. Másodszor megelőzési intézkedéseket kell létrehozniuk, például nyilatkozattételi rendszert, amely egyes tagállamokban létezik, tehát nyilatkozat arról, hogy nincs érdekkonfliktus, vagy vagyonbevallás például az Európai Bizottságban is van ilyen. Aztán harmadszor biztosítaniuk kell, hogy ezek a rendszerek olyan módon jönnek létre, hogy amikor van érdekkonfliktus, akkor megfelelő um, kezelési rendszerek létezzenek, és ezeket lehessen alkalmazni. A tagállamokra vonatkoznak tehát ezek a kötelezettségek, de ez nem azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak ne lennének ilyen rendszerei, ennek az ellentéte igaz. Nekünk kell a nemzeti rendszereknek az Európai Uniós szabályoknak való megfelelését monitorozni, a tagállamokat auditálni, a tagállamok belső ellenőrzési rendszerét kockázati alapon auditálni, ide tartoznak a tagállamok által bevezetett intézkedések verifikációi is, és hogyha öm, problémák vetődnek fel, vagy öm, aggodalmak, akkor megfelelő intézkedéseket kell hozni az Európai Uniós költségvetés védelmére, például a fizetések felfüggesztése, illetve korrekció, hogyha jogsértésre kerül sor. Míg tehát nem öm, gondoljuk azt, hogy a nemzeti hatóságok helyettesíteni tudnak bennünket. Nagyon fontosan gondoljuk, eh, a felel, pontosan eh, látjuk a felelősségünket, és komolyan vesszük ezt. Ami a következő lépéseket illeti, ez a rendelet nem régiben lépett életbe, és ami az administratív vagy közigazgatási előnyzetokat illeti még nem is érvényes. Nagyon fontos ennek a megfelelő végrehajtását biztosítani tagállami szinten, helyi szinten és uniós szinten természetesen. Mit teszünk? nemzeti hatóságoknak tanácsot adunk és segítünk nekik abban, hogy biztosítsuk, hogy a nemzeti hatóságok tudatában legyenek ezeknek a e, felelősségeknek, és biztosítjuk december 11-12-13-án e, e, találkozókkal, hogy ott ezeket a témákat fel lehessen vetni. A tagállamokat arra ösztönözzük, hogy vizsgálják meg, hogy az ő rendszereik megfelelnek-e ezeknek a kötelezettségvállalásoknak, és hogyha ez nem így van, akkor szeretnénk, hogyha ezt kiegészítenénk, kiigazítanák. Másodszor azt mondanám, hogy az Európai Bizottság eh, tovább monitoroz eh, specifikus eh, ügyeket, amelyek a saját audit munkánkon kívül merülnek fel, és ahol a kollégák fontos szerepet játszanak, és értékeljük és elemezzük ezeket a rendszereket és intézkedéseket. Emellett további auditokat folytatunk, ez, ezek nem új auditok, a érdekkonfliktusokra vonatkozó auditok már korábban is léteztek, de most ezt ki kell igazítanunk, az új definíciókhoz kell igazodni, és biztosítani kell azt, hogy a tagállamok megfeleljenek az elvárásoknak, és emellett az Európai Bizottság továbbra is tájékoztatja az Európai Parlamentet ezen a területen tett lépésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó. Hát ez nem valami jó, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Nyilván ez volt a legdrágább jogértelmezés, amit életemben kaptam. Hát nem mondhatom azt, hogy nagyon várom ezt a vitát. Hát eh, az öröm máshogy néz ki. Tudjuk, hogy van egy problémánk, és ez a probléma és még nem sikerült ehhez eh, közeledni. Egyes tagállamokban, és ez a probléma lényege, egyes tagállamokban vannak politikusok, akik cégtulajdonosok, vagy családtagjaik cégtulajdonosok, és eh, az egyik esetben például egy családtagról van szó, aki még ráadásul korlátlanul hozzáfér Európai Uniós eh, pénzekhez. Nos, december 11-13-a között lesz egy ülés, ez fontos, ezt támogatjuk. De amit itt most látunk, az nem az, hogy a tagállamok ezt ne tudnák, vagy hogy ez nem arról van szó, hogy a tagállamok ezt nem értették meg, nem, úgy, nem arról van szó, hogy most esett, most esett le nekik, hogy jé, érdekkonfliktusok, ilyenek is vannak, ó. Nem, nem erről van szó. Arról van szó, hogy vannak olyan rendszerek, amik a, direkt úgy jöttek létre, úgy dizájnolták őket, hogy ezeket az érdekkonfliktusokat ki tudják használni. Mit tesznek annak érdekében, hogy ezeket az egyértelmű eseteket, na most véletlenül éppen én voltam a jelentéstevő, különben nem hoztak volna ezeket az intézkedéseket, hogyha ezekre az ügyekre még eddig nem került volna sor ki az, aki az érdekkonfliktus arra használja ki, hogy európai pénzhez jusson, és ezt hogyan lehet megelőzni, mit tesznek ennek ellenére? Ha megnézzük a kiírásokat, a pályázati kiírásokat, mondhatjuk, hogy ezeket manipulálták, hogy nagyon finoman fogalmazzuk. Persze mondhatjuk, hogy ha ez csalás, akkor közelebb kerültünk az ügyhöz. Nem arról van szó, hogy itt fogalmuk sincs az embereknek arról, hogy érdekkonfliktusba keveredtek, hanem arról van szó, hogy tetlegesen tudva ezt kihasználják a rendszert. Mit tesznek ezen esetekben? És én nem azt akarom, hogy ö, ö, időt pocsékoljunk. Az Európai Unió hogyha ez így folyik tovább, akkor az Európai Uniót megeszik reggelire, szétszedik darabjaira. Az bizottságnak a kezébe adtunk egy jogi eszközt, holott teljesen világos volt, hogy már korábban is szükség lett volna erre, de mindig ugyanannak a falnak megyünk neki. Ez, hogy most december 11-13-án lesz egy találkozó, hát ez nagyon jó, de neki emellett azonnal fel lehet lépni, tessék. Um, thank you very much. Let, let me be very, very clear. We take uh, this... Köszönöm szépen. Anyone here to have the impression that the Commission isn't addressing this not only uh, energetically but also very proactively. Azt hiszem, világosan kell látnunk, hogy uh, ezeket a szabályokat a nemzeti ellenőrzési rendszerekbe kell uh, beágyaztatni az unió pénzügyi architektúrájának ők jelentik az első védelmi vonalát. És az új költségvetési rendelet alapján ezt az első vonalat először értékelni kell, és a szükséges meg kell erősíteni. Nagyon intenzíven a tagállamokkal együtt kell garantálni, hogy ezt a tagállamok megcsinálják. És ezt mi meg fogjuk tenni. Másodszorban, ugye mondtam, hogy mi ezt meg fogjuk tenni, biztosítani kell, hogy ellenőrizzük, hogy megfelelően végzik el ezt a feladatot a tagállamot. Erre megvan a kapacitásunk és az elszántságunk is, hogy végrehajtsuk ezeket az auditokat, hogy garantáljuk azt, hogy ezek a, ezeket a rendszereket megfelelően tervezik meg és ezt a munkát konkrétan ezzel az ügyek kapcsolatban is el fogjuk véde, végezni. Harmadsorban ön azt mondta, hogy egy sor konkrét esetre gondol ön, és ezt valamennyien ismerjük, és komolyan veszük ezeket. Van egy konkrét ügy, amit így nem lehet megkerülni, amire mindenki odafigyel, így az önök szakbizottsága is, elit politikusról van szó szóval egy tagállamban, aki ellen a bizottság indított keresetet. Ezt a keresetet nagyon aktívan, tehát a bizottságnál nyújtották be ezt a keresetet, és a bizottság ezt elemezte, értékelte, összegyűjtjük az összes információt, szerződéseket, amelyeket megítéltek annak a csoportnak, ahol ennek az említett illetőnek gazdasági érdekei eh, vannak. Azt hiszem, hogy most már rendelkezésre állnak az adatok ezekről a szerződésekről, és ezeket nagyon alaposan elemezzük, eh, bizonyítékokat akarunk találni, hogy eh, ezeknek a szerződéseknek az odaítélése jogszerűtlenül történt-e. És ha szükséges lépéseket meg fogjuk tenni. Tehát ez teljesen világos, amikor a bizottságot ilyen információval látják el, vagy a bizottsághoz fordulnak, akkor mi azonnal lépünk. Ugyanakkor empirikus adatokra van szükségünk, hogy amit mondunk, az mindenképpen összhangban legyen a, a valósággal, ne csak feltételezésekre alapuljon. És egy ilyen elemzéshez bizony idő kell, és sok erőforrásra, és azt hiszem, hogy jól költöttük el ezeket a forrásokat ez ügyben. Biztosítani akarjuk azt, hogy ezt a felelősséget, valóban ezt a felelősséget nagyon komolyan felvállaljuk, de elemzésekre, tényekre alapozva, nem feltevések alapján. Mikorra készül el ez az elemzés? A keresettel kapcsolatban van nagyon egyértelmű határidő, ebben a konkrét esetben január közepére, január közepe ez a határidő, de én úgy gondolom, hogy a következő néhány hétben eh, már, eh, ha megszülettek a következtetéseink, akkor már lépni fogunk, intézkedni fogunk. Még valamit hagy kérdezzek. Ez az elemzés, amiről beszélt, az esetek vizsgálata, ez azonos? Tehát ez most ugyanaz a keresettel kapcsolatos folyamat? Igen. Stász, kollega. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném nagyon megköszönni a bizottságnak ezt a prezentációt. A PowerPoint prezentáció nagyon egyértelmű volt és világos, én is ön nagyon jól ismertette a régi eh, finanszírozással kapcsolatos szabályozást, illetve az új, eh, hogyan néz ki. A második szlájdon a 2018. augusztus 2 előtti helyzetet mutatta be, és azt mondta, hogy a régi szabályozásban is a költségvetési rendelet szabályozott összeférhetetlenségeket, nem explicit eseteket, hanem vannak jogszabályok, amelyek kell szabályozták az összeférhetetlenségeket, illetve a tagállamoknak kellett ezügyben vizsgálódni. A kérdésem, a régi eh, szabályrendszerben egyenként, tagállamonként volt eh, áttekintésük arról, hogy a tagállamok milyen intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy megakadályozzák, eh, vagy kézben tartsák ezeket az érdekkonfliktusokat. Van -e erről áttekintése a bizottságnak az új szabályozás alapján? illetve a régi szabályozás alapján. Az új szabályozás kapcsán úgy tudom, hogy még a tagállamok átvilágítása zajlik, hiszen januártól lépesz hatályba. De a második kérdésem ezért következő. Itt is tagállamokra lebontva lesz egy áttekintés a megtett intézkedésekről, és ezt az áttekintést nyilvánossá teszik-e? E, tehát hogy érdeklődő polgárok, vagy újságírók, vagy parlamenti képviselők e, hozzáférhetnek-e ehhez a saját tagállamokkal kapcsolatban meg tudják nézni, hogy az érintett tagállam milyen intézkedéseket tett az összeférhetetlenségek e, kapcsán, ami most már ugye az új rendeletben egyértelműen be van írva, hogy kell intézkedniük. Érdekelne az a konkrét eset is, amire ön is utalt, ugye ez a politikus, aki eh, vélhetőleg eh, érdekkonfliktusba ütközött, eh, mint miniszterelnök, a kormánya miniszterelnöke, és ugyanakkor végső kezdvezményezetje volt egy adott vállalatnál európai támogatásoknak, pénzeknek a régi, illetve az új ö, szabályrendszerben. Abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy egy miniszterelnök, egy ilyen fontos felelős személy saját maga kell, hogy ellenőrizze, hogy a szabályokat betartják-e, és abban a pillanatban, mikor ellene egy ilyen keresetet nyújtanak be, nem kellene, hogy a vészcsengő megszólaljon, és tulajdonképpen nagyjából automatikusan kellene utána nézni, megvizsgálni, hogy itt van-e összeférhetetlenség, vagy nincs. Hogy most ez a régi, vagy az új szabályozás volt, ez szerintem teljesen mindegy hogyha te e, valaki miniszterelnök e, egy országnak, és ugyanakkor hozzá tartozik a támogatások odaítélése vagy felügyelete, ez nyilvánvalóan összeférhetetlenség, ez egyértelműen tetten érhető. Ezért a bizottságnak itt automatikusan fény kellett volna, hogy gyújjon az agyában, és e, az eszköze is megvannak, hogy lépjenek. Egy keresetet nyújtotta be ebből a tagállamból bizonyos személyek. Nos, hogyan, mit kezdenek egy ilyen keresete vagy panasszal? A, ilyen esetben van koordináció, létezik-e, vagy pedig minden főigazgatóság, amely esetleg érintett, mint a mezőgazdaság, a foglalkoztatási, vagy a regionális politikai eh, DJ, eh, mindegyik főigazgatóság, tehát saját maga külön-külön végzi a eh, munkát. És hogyha ez így van, ha mindenki saját maga dolgozik, akkor van-e valamilyen koordinációs pont az összes főigazgatóság között, amelyek vizsgálódnak? Más szóval összevezetik-e ezt valahol egy pontba az Európai Bizottságnál? És hogyha igen, akkor ki a fő felelőse ennek az Európai Bizottságnál? Ki a fő felelőse adminisztratív szinten, a főigazgatóság vagy a fő titkárság szintén egyrészt, másrészt pedig a politikai szinten? a fő felelős, a csalás ügyben felelős biztos Ötinger úr. Ezek lettek volna az első kérdéseim. És mindenképpen köszönöm a prezentációt, mert ezt nagyon hasznosnak és informatívnak tartottam. Köszönöm szépen, Stász úr, és nagyon köszönöm a kérdéseket. Megpróbálok ezekre legjobb tudásom szerint válaszolni mint ahogyan önök is tudják, auditokat végzünk a belső ellenőrzési rendszerek tekintetében. Ahogyan ezt már elmagyaráztam, ez a régi pénzügyi rendelet értelmében már eddig is így volt, és ez már eddig is az összeférhetetlenség kérdésére is kiterjedt. De nem csak erre. Ezen kívül pedig az, hogy van-e egy erre vonatkozó regiszterünk, amely hozzáférhető, vagy a tagállamokban bármilyen rendszer, hasonló rendszer. Erre az a válaszom röviden, hogy nem tudom, meg fogom vizsgálni, és majd tájékoztatom önöket erről. Meg volt még egy kérdés, az új pénzügyi rendelet alatt folytatjuk -e ezt? Igen, folytatjuk, ez rendkívül fontos számunkra. Az első lépés az, hogy a tagállamokkal együttműködünk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ugyanúgy értelmezze mindenki mindenhol a pénzügyi rendeletben foglaltakat, és amikor szükséges, akkor ezt napra készé is tesszük. Ezután pedig majd ellenőrizzük, auditáljuk. És hogy ezt meg lehet-e közé lehet-e tenni. Én úgy gondolom személyesen, hogy igen, erre szükség van. Ugyanakkor erre is, erre a kérdésre is majd kiterjedtebb választ fogok adni, meg kell vizsgálnom, hogy ez operatíve hogyan működik. Most az, hogy az Európai Bizottság mit tesz olyan helyzetekben, amikor látványosan problémák mutatkoznak. Nos, hát abban az esetben, amire ön is utalt, lépéseket foganatosítottunk, megkértük az érintett tagállamot, hogy az összes cégre kapcsolatos információt nyújtsa át nekünk, akik, amelyek részt vettek az adott pályázatban. Tehát számunkra nagyon fontos az, hogy gyakorlatias, operatív módon közelítsük meg a problémát, amikor felmerül bármilyen probléma, és ennek az alapján tudunk majd döntéseket hozni arról, hogy mi legyen a következő lépés. Természetesen nem lehet előre levonni következtetéseket, nagyon-nagyon sok szerződésről van szó, amelyeket átvizsgálunk, és természetesen ennek az alapján döntünk a következő lépésekről. De biztosak lehetnek benne, hogy a bizottság komolyan veszi ezt a feladatát, hiszen a pénzügyi rendelet ebből fakadóan is végül is az Európai Bizottság felelőssége az, hogy ezt a kérdést rendezze. Az utolsó kérdés a koordinációra vonatkozott, hogy vajon mindenki magától külön-külön tesz-e valamit. A válasz erre az, hogy nem, koordináljuk az erőfeszítéseinket, és a mi szolgálataink akik most itt vannak jelen ezen az ülésen is, az illetékes főigazgatók, mind koordinációs üléseket tartunk annak érdekében, hogy szisztematikusan és struktúrált formában közelítsük meg a problémát. Természetesen a DG Budget a felelőse a pénzügyi rendelet megfelelő végrehajtásának, ugyanakkor egyes esetekben történt intézkedések, amelyek a bizottság belső szabályai alapján történt döntésekből fakadnak. Ebben, ezekben az esetekben nagyon komolyan veszük a koordinációt. Ezen kívül pedig a politikai felelősségvállalásra is odafigyelünk, a szolgálataink meghatározott módon a felelősségi köröket képviselik, a pénzügyi rendelet megvalósítása, a csalás ellenes területek megint más területre tartoznak, és a műveleti rendszer működéséért pedig megint egy harmadik szolgálat felelős. Tehát ebben az értelemben különböző fajta felelősségekről beszélünk, amelyeket össze kell hangolni, és meg kell mindent tenni annak érdekében, hogy konzisztens, összehangolt választ tudjunk adni. Köszönöm. Genau. Ich möchte... Ez így van. Most még egyszer szeretném ezt az egész történetet kicsit felgöngyölíteni. 2014-ben a Csekköztársaságban e, jártam, és ott hallottam először, hogy van egy pénzügyminiszter, aki saját maga egy nagy kedvezményezett. Nekem ez eddig elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk Németországban van egy ilyen törvény, ami ilyen konstrukciókat megtiltja, és elképzelhetetlenek tartottam, hogy van egy tagállam, aki ezt megengedi. Akkor Csehországban az ottani látogatás során tárgyaltunk az ottani ellenőrző hatósággal. Azután visszajöttünk, és kicserélték az egész hatóságot, nem csak egyszer, hanem többször is. És amikor megkérdeztük, hogy mi a probléma, akkor hallottuk, hogy volt beavatkozás, tehát politik politikai beavatkozás az előző hatóságnál. Ebben a tagállamban azonban van egy aktív sajtó, és a sajtó ráugrott egy EU esetre, ami a gólya fészek néven időközben hírhetségre tett szert, kiásták azt az újságírók, hogy ki az valós kedvezményezett, a vállalatvezető, és a, ugye a részvényesei a gyermekei voltak, és most ugye az egyik gyerekét elvitette a krímre, hogy ne tudjon valomást eh, tenni ez ügyben. Tehát el tudja képzelni, hogy ez milyen fáradtságos volt. Így egyrészt ott van, meg, meg kellett győznünk a cseh parlamentet arról, hogy itt összeférhetetlen dologról van szó, hogy valaki politikus és vállalkozó, vagy amikor politikusként tevékenykedik. Ezt azután a cseh hatóságokat, aztán még rá is kényszerítették az intézkedésekre. És itt a mentességet meg kellett szüntetni, nagyon-nagyon sok munka volt, és hát szinte csodálom is, hogy eljutott a dolog idáig. Aztán világosá vált, hogy ez az ügy, ugye volt, folyt már az eh, Olafnál is eh, nyomozás, eh, tehát világosá vált, hogy itt a nagy krimi bűnöző energia húzódik meg emögött, hogy ez tényleg itt egy csalással átítatott ügy. Az Európa Unió pedig mindig csak hátradőlt, és azt úgy tett, mintha ez egyáltalán nem érintené az EU-t. A regionális főigazgatóság is mossa kezeit, beszéltem már erről a biztosasszonynal. Most hol állunk most? Most eljutottunk egy ponthoz, ahol le kell szögeznünk, hogy ugyanaz a kedvezményezet, akit már régen egy fekete listára kellett volna tenni, még mindig, és egyre több európai pénzt kap ezt én nagyon kedvesnek tartom személyében, de hát ez egy személyes történet, de valószínűleg ugye az újságírók, újságírók, akik ezzel az ügyel foglalkoznak, velük is tárgyaltunk, azután az auditorokkal kaptunk e-maileket, amelyek bizonyítják, hogy nem lépett vissza ez a politikus a vállalkozói tevékenységétől, és ezek mind ismert tények. A kérdés az, hogy minek kell még történnie ahhoz, hogy végre azt mondják, hogy hát emberek, itt most feltételeket kell szabnunk, éveken keresztül ezeket megsértették, ezeket a <laughs> kondíciókat, teljesen amit a hülyék lennénk. Tehát tényleg, mintha nem tudnánk, hogy mennyi kétszer kettő. És ez engem sokkol. Aztán a másik ügy, a vej ügye, hát erről is hagy beszéljek, ezek eh, ugye végtelen sokáig tartanak ezek a történetek, újra és újra vizsgálják, pedig minden teljesen nyilvánvaló. Ismerem ezt a konstrukciót, tudjuk, hogy ez hogy néz ki. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, hát megvizsgáltuk, megvizsgáltuk. Őszintén szólva, én most már tényleg aggódom, hogy ez hova vezet. Ugyanis eh, Ebben a tagállamban már eh, eljutottunk oda, hogy eh, ameddig eljutottunk, az egyik tagállamban az a független igazságszolgáltatásnak köszönhető. A másik eh, tagállamban ez még ez sem működik. Egyszerűen az EU kasszát úgy használják, ahogy akarják. De az, hogy így félre csúsznak az ügyek, ez egyszerűen ez nem megy. Tudom, hogy talán ez a felhívásom nem vezet sehova, nem, de nem tegyenek úgy, mintha nem látnák, hogy miről van szó, mert ez a megjátszott, mi nem tudunk semmit, ez, ez tényleg nagyon dühítő. Itt kudarcot vallanak egy egy szélesebb mozgalom kapcsán is, ami teljesen egyértelműen eh, az arra mutat, hogy mi a gazdagokat teszük európai pénzre még gazdagabbá, és ezt, ezt nem lehet hagyni. Parancsoljon. Well, I, I very much, uh... Egyetértek az aggályokkal. Valóban nagyon komolyan kell venni ezt a kérdést, és ahogyan már én is elmondtam, Akármi is történt a múltban, a bizottság most ezt nagyon komolyan veszi. Nagyon világosan szeretnék fogalmazni, nagyon-nagyon komolyan vesszük mindezt, és közös kezelésbe helyeztük ezt a problémát, az összes szerződést megvizsgáljuk, és vállalni fogjuk a felelősséget, nem fogunk félni. Miután az, ezek az állítások nagy részt a régi szabályokhoz kapcsolódnak még, de mégis azért a régi szabályok értelmében is lehet követelni a különböző összeférhetetlenségek megszüntetését. Valóban borzasztó a helyzet, és hát Végülis a kritérium, amelynek alapján el kell járnunk, az az, hogy jogilag van-e bármilyen eléggé erőteljes érvünk és bizonyítékunk arra, hogy léphessünk. Nagyon magas szintű standardokat kell létrehoznunk, és én is utaltam már rá, hogy pontosan ezt tesszük a különböző értékelések kapcsán. Nem gondolom, hogy túlságosan gyakran megtörténne az, hogy egy-egy üzleti kör összes szerződését végigvizsgáljuk egyről egyre, Itt olyan ügyekről van szó, amelyek akár a nemzeti auditrendszerekhez is van közük, vagy amelyeket ezek figyelmen kívül hagynak, de azért jogi szempontból is megvizsgáljuk a helyzetet. És ezért is mondom, hogy ebben a kontextusban kezeljük. Ami a jövőt illeti, a nehézségekre utalt ön is. Nem akarok ebbe az ügybe túlságosan mélyen belemenni, minden esetre akármilyen szintű, akár nemzeti, helyi vagy regionális kormánytagok vegyenek részt olyan döntésekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett pénzügyi hatása lenne őrájuk. Nos, ebben az esetben azt követeli meg tőlük a pénzügyi rendelet, hogy tegyék jóvá a problémát. Nagyon óvatosan kell megközelítenünk a kérdést, mert nem szabad összekevernünk olyan helyzeteket, amikor lehet ugyan összeférhetetlenség, de ez jogi nehézségekhez vezet, és vannak olyan helyzetek, ahol viszont már megtörténtek az ellenintézkedések is. Ilyen lehet például az, ha egy olyan entitást hoznak létre, amelyről az adott politikus nem tud. Nem tudja, hogy pontosan milyen eszközöket tartalmaz ez a, az alap. És ebben az esetben nem lehet már beszélni összeférhetetlenségről. Persze a nemzeti jogrendnek megfelelően is kizárhatják magukat a döntéshozatalból a politikusok, és vannak, vannak is erre egyébként példák. Alapvetően azt kell megvizsgálni, hogy a magas tenderdeknek megfelelnek-e az intézkedések. Ez főként igaz, hogyha megvizsgáljuk a pénzügyi rendelet új cikkeit, amelyek erre vonatkoznak, sokkal részletesebbek, sokkal specifikusabbak, és megkönnyítik majd a mi munkánkat is. Köszönöm. Makovej. Makovej, kolléganő. Köszönöm szépen. Nagyon jó a jövőről hallani. Hát a múlt az a múlté, a pénz az már elveszett. Nos, Gressle asszony példájából kiindulva, cseh miniszterre gondolok, akik, aki alapokhoz jutott hozzá, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egyáltalán nem egyedi eset. Romániában, Magyarországon és más országokban is megtörténnek ehhez hasonló esetek már évek óta. És aztán azt is meg kell vizsgálni, hogy mi történik akkor, amikor strómanokat alkalmaznak, és nem a saját cégükhöz vándorolnak ezek a pénzek. Mert hogyha csak a rendeletet vizsgáljuk meg, abból ugye az derül ki, hogy ugye politikusként nem juthat alapokhoz, na de hát akkor majd valaki másnak a nevében fogja ezt megtenni. Mindig megtalálják majd az útját annak, hogy ez hogyan is valósulhat meg. És hát hogyha valaki úgymond lopni akar, akkor nem fogja visszafogni magát, és biztos, hogy vissza fog élni, mert megvan az ahhoz való hatalma is. A kormányoknak pedig mindig megvan a többsége a parlamentben, és ezért a jogalkotási szempontból is saját magukat tudják támogatni. Válasz. Igen. Ugyanakkor a jogi standard az úgynevezett effective remedies ezt természetesen mindig nemzeti kontextusba kell helyezni, és az ottani specifikumokat is figyelembe kell venni. Ahogyan már korábban elmondtam, ez egy rendelet, tehát ezt azonnal meg kell, ezt azonnal foganatosítani kell, és ami esetleg hatékony egy bizonyos esetben, egy bizonyos országban, bizonyos körülmények mellett, az lehet, hogy nem olyan hatékony máshol. De ugyanakkor a jogi alapok azonosak mindenhol. És figyelembe fogom természetesen venni azt is, amit ön elmondott a politikusokról és a pénz kapcsolatáról, ezt nem is akarom kommentálni, de hát az új szabályok azért eléggé világosan fogalmaznak, és ezt az Európai Parlament szavazta meg. Fontos követelmények fakadnak ebből, amelyek akár tagállami szinten is megvalósíthatóak. És ami a pén, az EU-s pénzeket illeti, hát ezekben eléggé hatékonyan lehet fellépni. Köszönöm. Genau. Ich möchte nur mal darauf hin... Még csak arra szeretnék utalni, hogy Hát a Blind Trust eddig már eljutottunk, ez azt hiszem 2015-16-ban már biztosították, és most látjuk persze, hogy még mindig ugyanazok a személyek hozzák a vállalatok nevű kapcsán a, a döntéseket, hiába mindenféle ilyen vagyonkezelői alapokat működtetnek, de a bizottság itt felvállalja a felelősségét, ezt mi is határozottan így akarjuk. És ha összefoglalhatom a vitát, ennek a vitának messze nincs még vége. És eltökéltek vagyunk, hogy folytassuk ezt a vitát, mert meg vagyunk győződve arról, hogy e, az EU egész politikai rendszere függ ettől. E, láttuk azt, hogy ezek az egyes személyek, e, akik valóban a szabályok módosításából profitálnak, hogyan járultak ehhez hozzá itt kapcsolódnak szorosan bizonyos cégekhez, <clears throat> ugyanazok a személyek ülnek a cégek élén, és például befolyásolták, amikor még DEFA biztos volt a regionális főigazgatóságon a bizottság nem engedett, és reméljük, hogy az jövőben is így lesz. De hát az ügy azért keserű szájsz hagyott maga után és nagyon nagy érdeklődéssel és nyomatékkal fogjuk követni az eseményeket. Most ezt elhalasztjuk januárig, de ez ügyben még szeretnénk önnel is találkozni, ez most nem fenyegetés, de azért talán így is lehetne érteni. Számunkra ez nagyon fontos, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy a vizsgálódásai milyen eredménnyel zárulnak. Köszönöm, hogy eljöttek valamennyiüknek köszönöm, hogy itt voltak, és egyszerűen kapcsolatban maradunk. Most lezárom az ülést, 14.30-kor Zémájer főtitkárral folytatjuk.